I think we can start. Kedves kollégák, úgy gondolom, hogy megkezdhetjük a mai munkát. Oh. Yeah, Ja, schönen guten Morgen. Jó reggelt kívánok. Mindannyiukat szeretettel üdvözlöm az ülésünkön. Az ideiglenes napi rendet elfogadhatjuk, ha nincsen azzal kapcsolatban ellenvetés. Egy ellenvetésem jó magamnak lenne, tekintettel arra, hogy a háromoldalú egyeztető tárgyalásokról szóló jelentést majd zárt ajtók mögött fogjuk tárgyalni utólag és meglepő módon eredményre vezettek a tárgyalások, és meg fogom kérni ezért az előadót, hogy e zárt ajtók mögött majd számoljon be az eredményről, hogy tudjuk mindannyian mi a dolgok állása. Van esetleg más ellenvetés a napirendel kapcsolatban? Ha nincs akkor így elfogadjuk, a jegyzőkönyvet is elfogadjuk, hogyha nincsen ellenvetés a március 26-ai ülési jegyzőkönyvét, és akkor áttérünk az Európai Uniós multimodális repülési rendszerek megvalósítása Dieter Koch a jelentéstevő. Megnézzük, hogy a néppártnak megint egyre több eh, képviselője van a jelen, vagy sem. Megnyitom a szavazást, a próba szavazást Mindenki itt van, mindenki szavazott, nincsen felesleges szavazat. Köszönöm szépen, akkor rögtön meg is kezdhetjük az érdemi szavazást. Egyes kompromisszumos módosító indítvány ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodók elfogadtuk. 18-as. Elnézést, 12-es módosító indítvány ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadva. Második kompromisszumos módosító indítvány kitámogatja ezt. Ki Tartózkodók elfogadtuk. Hármas kompromisszumos módosító indítvány ki van mellette, ki van ellene? Tartózkodók elfogadtuk. Négyes kompromisszumos módosító indítvány ki van mellette, ki van ellene? Tartózkodók elfogadtuk. 26, 36-os módosító indítvány. Van esetleg a szóbeli kiegészítése kapcsolatban kifogás? Nincs. Akkor szavazunk, tehát ki támogatja? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Ötös kompromisszumos módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hatos módosító indítvány, kompromisszumos, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 45-ös módosító indítvány ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 46-os módosító indítvány ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 7-es kompromisszumos módosító indítvány ki van mellette, ki van ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 53-as módosító indítvány ki van mellette ki van ellene? Tartózkodók. Elutasítottuk. nyolcas kompromisszumos módosító indítvány ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Kilences kompromisszumos mellette ki van. Kilences kompromisszumos. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 76-os módosító mellett ki van? Ellene ki van? ki tartózkodik, ezt ellenőrizzük. Ki van tehát mellette? Bocsánat, megnyitom a szavazást. os módosító indítvány, elektronikus ellenőrző szavazás. Lezárom a szavazást. 16-an vannak mellette, 25-en ellene, így elutasítottuk, nem volt tartózkodó. 77-es módosító indítvány, ki van mellette? Ki van ellene? tartózkodók, elfogadtuk. 78-as, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elutasítottuk. 79-es, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 80-as módosító indítvány, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, 16-an voltak mellette, 24-en ellene, két tartózkodónk volt. Tízes kompromisszumos módosító indítvány ki van mellette. Ellene ki van? Tartózkodók. Ezt is ellenőrizzük. Elfogadtuk? Jó, elfogadtuk, de ellenőrizzük. Tehát megnyitom a szavazást. Tízes kompromisszumos módosító indítvány. Lezárom a szavazást. 34-800 szemmel egyértelmű többség. Áttérünk a 11-es kompromisszumos módosító indítványra, ki van mellette. Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 12-es kompromisszumos, ki van mellette? Ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 13-as kila mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 106-os módosító indítvány ki van mellette. Ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 14-es kompromisszumos módosító indítvány ki van mellette. Ki van ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 111-es ki van mellette ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 15-ös kompromisszumos, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 16-os kompromisszumos módosító éppen ki van mellette? Ellene ki van? Tartózkodók, elfogadtuk. 17-es kompromisszumos ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 18-as kompromisszumos mellett ki van, ki ellenzi, ki kíván tartózkodni, elfogadtuk. 19-es kompromisszumos módosító, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 20-as kompromisszumos módosító mellett ki van ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 125-ös módosító ki van mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 127-es módosító, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 129-es módosító, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kettes módosító indítvány, ez vissza lett vonva, akkor az egy 21-es kompromisszumos jön, ki van mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 8-as módosító ki van mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk, 10-es módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók, elutasítottuk, 1-es módosító indítvány ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, áttérünk a záró szavazásra, amelyre név szerint kerül sor, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 40 igen, nulla nem szavazattal, négy tartózkodás mellett elfogadtuk a jelentést. Köszönöm szépen egyrészt az előadó munkáját. És természetesen köszönetet mondok a TRAN Eh, titkárságának, valamint az árnyék előadóknak, akik gondoskodtak arról, hogy ilyen sok kompromisszumos módosító indítvány jöhetett létre, és ilyen gördülékenyen zajlott a szavazás. Szeretne még szót kérni? Igen. Csak visszatérni tudok arra, amit mondott az elnök úr, és még egyszer szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak. Nagyon jó módosító indítványokat terjesztettek be, amelyek megkönnyítették a munkámat és megkönnyítették a helyzetemet, amikor kompromisszumos javaslatokat kellett kidolgozni. Különösen örültem a szoros együttműködésnek az árnyék előadókkal. Úgy gondolom, hogy magáért beszél az eredmény és a szavazási e, végeredmény. Köszönöm szépen én is e, a titkárság munkáját és a néppárti segítőmnek, Szofiának a munkáját. Úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő tíz évben is foglalkozzunk ezzel a témával. Majd. Optimista hozzáállás, hogy tíz év múlva már az egésznek vége. Meg fogjuk hallgatni akkor tehát a beszámolót a tegnapi háromoldalú egyeztető tárgyalásokról. Ki kívánja kezdeni a beszámolót? Nos, tegnap reggel 7 órakor ért véget a tárgyalás, a képviselőink jelen voltak, nem aludtak. Köszönöm szépen a kitartásukat, parancsoljon Dominik. a priori... Valóban. A trialógus egészen ma, majdnem ma reggelig tartott, és le kellett volna zárulnia. A parlament, a bizottság, a tanács végleges megállapodást kellett, hogy létrehozzon a Juncker tervről. Szeretném összefoglalni azt a két témát, amely a mi hatáskörünkbe tartozott, az 54-es cikk. Ines beszélni fog a kormányzásról, én pedig a pénzügyi kérdésekről. Ahogyan önök is tudják, a garancia mechanizmus, amely 21 milliárdra, milliárdról szól, ebből 16 milliárdot a parlamentnek kell előállítania, és ebből pedig 8 milliárdot valahogy föl kell szabadítani a parlament konkrét költségvetéséből. 8 milliárdot pontosan megerül a szöveg, és konkrétan kimondja, hogy ez vagy vagy a garancia alapból kell, hogy jöjjön, vagy pedig vagy pedig a költségvetésből, tehát ez azt jelenti, hogy valahogy ezt a 8 milliárdot le kell tennünk az asztalra. A bizottság és a tanács eredeti javaslata valahogy a trialógus előtt megállapodtak ugyanis. A javaslatuk tehát az volt, hogy két milliárdot a, a rugalmassági margóból kell előállítani a több éves pénzügyi keretből, 6 milliárdot pedig a Connecting Europe Facility-ből, vagy pedig a Horizon 2020-ból, illetve ebből a kettőből közösen. Ez azt jelenti, hogy 3,3 milliárdot a Connecting Europe Facility-ből, a 2,7 milliárdot pedig a Horizon 2020-ból. Nagyon nehéz volt a tárgyalás sorozat, hiszen amikor az utolsó trialógust elindítottuk, 6 órakor, este 6 órakor, akkor a tanács álláspontja nem változott, 6 milliárd az alapokból, 2 milliárd pedig a margóból, tehát továbbra is ez volt a kiindulási pontuk. És a Költségvetési Bizottsággal egy javaslatot nyújtottunk be, ez pedig azt jelenti, hogy 4 milliárd legyen az alapból, és 4 milliárd legyen a margóból. Tehát ez volt a mi javaslatunk a parlament részéről. A tanács válasz, válasza pedig az volt, hogy marad a 2-6-os megosztás. Végül Végül a legutolsó javaslat, amely megállapodáshoz vezethet, Ez pedig azt jelenti, hogy ugye egy köztes megoldást kellett találni, ez az 5-3, tehát valahogy egy milliárdot azért sikerült visszaszereznünk, ezt a milliárdot 50-50 százalékban osztunk meg a Connecting Europe Facility és a Horizon 2020 között, de minden, ami a Connecting Europe Facility-ből jön, az a, az a közlekedésből származik. Tehát jó lett volna az 58-42 megosztás a Horizont 2020 és a Connecting Europe Facility között. Így egy kicsit jobban, jobban alakult volna a helyzet. Tehát így alakult a javaslat, a finanszírozási javaslat. Aztán emellett volt még egy, egy függelék, egy, még egy plusz javaslat a tanács részéről, ami, amelyre szintén rábólintottunk fenntartásokkal, ez pedig az, hogy voltak pénzügyi eszközök a Connecting Europe Facility-be, hogyha emlékeznek, és ezt föl lehet használni külön a szubvenciók fényében. Itt pedig egy két milliárdos küszöbértéket határoztunk meg. Hogyha egyetértenek a tanácsal, akkor erre rábólinthatunk. 500 millió 500 milliót szubvencióból vissza nem változtattunk, tehát ez azt jelenti, hogy a belülről egy kicsit csökkentettünk a pénzügyi eszközök terén a csökkentést. Így jobban ki tudjuk használni a pénzügyi eszközöket. Hogyha egyet értenek velem, akkor az FC végleges finanszírozása 5 millió, 3 millió, és ez azt jelenti, hogy egyrészt 2,3 millió a Connecting Europe facility és itt sikerült valamennyi összeget vissza, Ez azt jelenti, tehát összességében nagyjából így összegezném a finanszírozási megállapodást, illetve az ezzel kapcsolatos lehetőségeket. Nagyon nehéz volt a trialógus, hiszen a bizottság mindig a tanácshoz húzott a tárgyalások során, és ez pedig azt jelenti, hogy igazából nem trialógusban vettünk részt, hanem, hanem párbeszédben voltunk. Egyik oldalon ott állt a tanács és a bizottság, és a másik oldalon pedig mi. Tehát nagyjából így, így, így lehetne összegezni a tegnapi, a tegnapi trialógust. Köszönöm szépen, Inez. Inez Ayala Sendernek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy az adott körülmények között, ahogy Enrique kolléga is elmondta, a nehézségek, amelyekből kiindulunk, egy blokkolást eredményeztek a, a parlament előtt, a, parlament, a bizottsággal és a tanácsal való tárgyalásokban. És ezt el kell ismerni Györgyeva biztos asszony a költségvetési kérdésekben nyitott volt a parlamenttel való egyeztetésre, és a parlament egységes álláspontot képviselt a legfontosabb kérdésekben, még ha nehéz is fenntartani egy ilyen álláspontot. És arról persze egyeztetnünk kell, hogy ezt az eszközt hogyan lehet finanszírozni, anélkül, hogy ezzel úgymond kinyírnánk a másik két programot. azért biztos lehet javítani valahogyan ezeket eh, a programfinanszírozásokat, eh, és persze még kérdés, hogy a Juncker tervelet hogyan függ össze. Ami pedig eh, a jogosultsági kritériumokat illeti, a tanács csak nagy csatánk volt, mert ők nem akartak feltételeket fűzni ehhez a jogosultsághoz, de vannak különböző képletek az eh, Európakban, amiből az erő ki, hogy csak eh, a jogosultsági kritériumokon keresztül lehetne a két eh, TENSZ eszközt és a Connecting Europe eszközt finanszírozni. és így többet lehet elérni ugyanazból a forrásból. Minden esetre lehetne egy köztes megállapodás, amivel csökkenthetnénk az önkényességét ezek, ezen pénzek elköltésének, és ebben a két rendeletben, akár a városi mobilitása vonatkozóban tudnánk mindezeket szabályozni, azokat a csomópontokat, amelyek a hálózatba kerülnek, Aztán az irányítási szempontokban arról érvelt a parlament, hogy hogyan lehet ellenőrizni ezeket a folyamatokat. A tanácsnak ezt is el kellett magyarázni, hogy költségvetési szempontból hogy hogyan néz ki, hogy legalábbis éves ellenőrzésünk legyen a költéseken, a pénzügyi finanszírozási rendszeren. És a különböző bizottságokban, ahol döntések születnek, szeretnénk, hogyha a parlament költségvetési hatásköre is érvényesülne, nem csak a nemzeti szinten és a nemzeti bankokon keresztül, hanem úgy is, hogy másféle partnereknek adjunk lehetőséget, akár regionális bankokra gondolok, vagy regionális hatóságokra. Tehát, hogy bővítsük ki a részvétel lehetőségét. Végül pedig a stabilitási paktummal kapcsolatosan itt is eh, nagy vita volt, a tanács eh, nem akart egyáltalán beszélni sem a bizottsági közleményről, ahol ezekről az eszközökről szó volt. Eh, aztán az importok is szóba kerültek, és kivételes jelleggel a stabilitási praktum szigorú kritériumaira, kritériumaira hivatkoztak. De arra jutottunk, hogy a szöveg rendelkező részében vagy a preambulumban a bizottság egy nyilatkozatot tesz arra nézve, hogy kivételesen fel lehet használni ezt a képletet az FC terv beruházásaival kapcsolatosan, és hogy ezek nem terhelik a költségvetési hiányt. Minden esetre nagyon nehéz tárgyalásokon vagyunk túl a tanácsban nagyon kicsi volt a, a tárgyalási mozgástér, és hogyha valamiben haladni tudtunk, enged, engedtek, akkor e valahol máshol kellett nekünk engedményt tenni. Minden esetre azt elértük, hogy évente a költségvetési eljárásban ellenőrizzük ezeket a kiadásokat, Úgyhogy ez az ellenőrzési lehetőség azt jelenti, hogy ez jó munkaalap lesz. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Először a koordinátoroknak, elsőként Wim van de Kampnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elsőként szeretnék köszönetet mondani a két előadónak, és szeretnék gratulálni ahhoz a tényhez, hogy végre megszületett a megállapodás, én mégis egy kicsikét várakozó álláspontra helyezkednék, ami a technikai részleteket illeti, tekintettel arra, hogy itt most ide-oda tologattunk nagyon sok összeget. Tudom, és leszögezném, hogy jó, hogy a Trans szakbizottságnak a munkatársai megnézik valamennyi pénzügyi implikációját az elért egyességnek. Ugyanis nagyon nehéz a helyzetünk egyrésztről, Egyrésztről nagyon nagyon kurtítottunk az összegeken, eh, és gyakorlatilag eh, lehetetlen feladattal eh, küldtük oda ugye a tárgyalóinkat, hogy ezt a pénzt szerezzék valahogy vissza. Úgyhogy én gratulálok az egyességhez, de várom természetesen, a, hogy megjelenjenek papíron a technikai részletek, és természetesen várom a megjegyzéseit, a kommentárjait a Transzakbizottság munkatársainak is. Amit viszont nem értettem, az az, hogy mi történik 2016-ban a félidős ellenőrzéssel, félizős áttekintéssel akkor visszanézünk az elmúlt időszak eredményeire, vagy még nem tudni, hogy mit fogunk akkor tenni. Michel Ertug kapszott. Izmail Ertug. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a kollégák beszámolójáért. Ajala Szender azt felmutatta, hogy mennyire nehéz volt a bizottságnak és a tanácsnak az együttes felépés ellen harcolni, tehát köszönjük a munkájukat, el tudom képzelni, hogy rendkívül nehéz volt. Ez most ugye egy rövid összefoglaló volt, amiért én hálás vagyok nektek, önöknek. Számomra érthető volt a teljes összefoglaló, bár maradtak nyitott kérdések. Lenne egy-két ilyen kérdésem. És zárásképpen számunkra, a parlament számára, a transzakbizottság számára azt a kérdést tenném föl, hogy mi egyáltalán tudjuk-e támogatni az egyességet. Ugyanis, hogyha jól értettem, akkor a kiinduló helyzet az volt, hogy két milliárdot kapunk meg a költségvetési marsból, és 6 milliárdot az európai kapcsolódási eszközből magunknak kellett volna ehhez hozzácsapni. Most a helyzet azonban az, legalábbis ha jók a feljegyzéseim, hogy 3 milliárdot kapunk a költségvetési forrásokból, és a többi 5 milliárdot, a maradék 5 milliárdot fele rész, tehát 2,5 milliárd összegben az Európai Összekapcsolódási Eszközből kell, hogy rendelkezésre bocsátson, 2,5 milliárdot pedig a Horizon 2020-ból. Tehát nem mondja az elnök, 2,8 milliárd és 2,2 milliárd ebből a két forrásból. A helyzet az, hogy mindezek ellenére 5 milliárd eurót a jövőbeni forrásokból fogunk elkülöníteni, tehát ugye az infrastruktúra fejlesztésre és a K plusz F-re allokált forrásokból. Tudom, hogy nagyon nehéz volt az egyeztető tárgyalás, és itt igazából itt a dolgok mégiscsak a bizottság meg a tanács irányába mozdultak el. Úgy gondolom, hogy ez nem volt ez hú de nagy dobás ez az eredmény, amit elértünk. Két kérdésem lenne mennyiben érvényesek még azok a kritériumok, amelyeket az Európai Összekapcsolódási Eszköz keretében eh, az iránymutatásokkal kapcsolatban megfogalmaztunk a jövőbeni beruházásokra vonatkozóan, a jövőbeni támogatásokra eh, vonatkozóan, amit a tagállamoknak kívánunk nyugtatni. Tehát ez az egyik kérdésem. A másik kérdésem pedig az, hogy ez a 2,8 milliárd euró, ami most az Európai Összekapcsolódási Eszközből lesz majd kivéve, ez hogyan eh, lehet majd pántlikázva, hogyan lehet majd célirányosan elköltve köz, közlekedési célokra, és hogyan tud ez a pénz visszafolyni a közlekedési szektorba. És le is zárnám a hozzászólásomat, hogyha ez a két kérdés, amit megfogalmaztam, ezek, e, ezek nemleges választ kapnak, akkor föltenném azt a kérdést, hogy egyáltalán ezt az egész elért eredményt támogatni tudjuk-e, vagy pedig hát azt kell fordítanunk gyakorlatilag a két másik intézménynek. Egynek ellenére természetesen köszönetet mondok a két előadónak az általuk végzett kitűnő munkáért. Köszönöm szépen, Robert Zile kap szót. Ja, nem szóval. Köszönöm, Mihály. Minden esetre szeretnék gratulálni Dominik Réneznek a jó munkáért, ahogyan elmondta, nagyon nehéz volt ez a trialógus talán a tapasztalatai az, az eddigi gyakorlatában a legnehezebb. Amikor megkezdtük a bizottságban ezeknek az alapoknak a tárgyalását, tudtuk, hogy nehéz menet lesz, úgyhogy észszerű az eredmény. Van egy kis kérdésem. A Horizont 2020-ban az ITRE volt a partnere a tárgyalásban, és ott sokkal nagyobb volt a forrás. Nehéz volt -e az együttműködés ebben a tekintetben? Nagyobb volt -e a kompromisszumkészség, és kevesebb volt-e a küzdelem a bizottságok között? A nagy kérdés az, hogy a jövőben mire készülhetünk politikai szinten, a frakciók között, talán nem annyira a szakbizottságok között eldől majd a politikai kérdés, de itt a Trump bizottságban meg kell vizsgálnunk, hogy mi történik majd a közlekedési projektekkel általánosságban a Juncker tervel, ennek a végrehajtásával, mennyi forrás fordul majd a közlekedési projektekre. Ez mind a mi feladatunk, hogy nyomon kövessük, hogy a Juncker terv mennyire von el forrásokat a Connecting Europe eszköztől, és hogy ez mennyire lesz sikeres vagy sikertelen. Ez fontos része a munkánknak. A bizottsággal kell elsősorban egyeztetnünk erről, rendszeresen meg kell hívnunk a bizottság képviselőit, akik a Juncker tervek végrehajtásáért felelősek. Köszönöm. Akkor még egyszer konkretizáljuk a számokat. A Horizont 2020-as programban 70 milliárd van az elkövetkezendő időszakra, az európai összekapcsolódási eszközben csak 26 milliárd. Az 5 milliárdból, amit itt felosztottunk, 2,8 milliárd az európai összekapcsolódási eszközből jön, és 2,2 milliárd, az a kisebb rész, a 70 milliárdos tartalékból érkezik. Tehát csak ezt azért mondtam, hogy tisztán lássuk a számokat. Thank you, Chair. Uh, also I can subscribe. Köszönöm szépen. Én is csatlakozom az előttem szólókhoz. El tudom képzelni, hogy mennyire nehéz volt a jelentéstevő munkája a trialógus során. Azt hiszem, hogy érdemes megnevezni a dolgokat. Nagyon nehéz uh, megérteni a bizottság hozzáállását. Ez tény. Emlékezünk arra, hogy a bizottság hogyan prezentálta véleményét itt a szakbizottságunkban, illetve más szakbizottságokban is. Ez elég közel állt ahhoz, amit elfogadhatatlannak neveznék. Tehát ezek alapján el tudom fogadni, hogy rendkívül nehéz volt a tárgyalás, és az eredmény tehát nem is meglepő ugyanakkor. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy rendkívül fontos a pénzforrások megosztásának kérdése. Ahogyan hallottuk, teljesen különböző közlekedési projektekről beszélünk itt a Juncker terv kapcsán. Teljesen mindegy, hogy mit veszítünk el a, a, az európai összekapcsolódási eszközből. 10%-kal csökken a csökkennek a forrásaink, és ez ebben a költségvetésben bizony jelentős. Ennek lesznek következményei. Jó lenne látni a bizottság részéről azt, hogy hogyan elemzi ezt. Meg kell nézni, hogy ennek pontosan milyen hatása lesz. Mindezek fényében tényleg gratulálok a kollégáknak a kemény munkához, jó lenne ezt írásban is látni, hiszen nagyon nehéz megérteni a számokat anélkül, hogy tudjuk, hogy mi történt a tárgyalási folyamat során. Lehet, hogy így az ember felismeri, hogy nem volt más választási lehetőség. Jelenleg azonban nem egyértelmű számomra, vagy nem tiszta pontosan a kép, és remélem, hogy Dominikkel majd részletesen, részletesen is tudunk beszélni ezekről a kérdésekről, tehát várom a részleteket, várom az elemzéseket, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz az álláspont. Köszönöm szépen, Mária megkínem. Kap szót. Kerrankin voisin melkein sanoa, arvoisa puheenjohtaja. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Azt mondanám, hogy nem jutok szavakhoz. Nem csak amiatt, mert a mi csapatunk nem tett meg minden lehetségest annak érdekében, mindent, amire képes lett volna, hanem azért sem találok szavakat, mert a közlekedési szektor a parlamenten belül mindig olyan terület volt, ahol azon vitáztunk, hogy honnan szerzünk végre pénzt. Úgyhogy nagyon is eh, nagyon értékelendő az az eredmény, amit elértek a tárgyalók. Természetesen kívánatosnak tartanám, hogyha a közlekedési szektor több pénzt kapna, és a projekteket finanszírozni tudná, de félek, hogy ezek a pénzek sajnos továbbra is más területekre fognak kerülni, és amit a kollégák már elmondtak, pontosaknak kell lennünk, ellenőriznünk kell, hogy folyamatos tájékoztatást kapjunk, és folyamatosan tudjuk, hogy mely időpontban pontosan mi is a helyzet. Azt is mondanám, Nincs okunk az örömre, de ennek ellenére köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki kiállt a céljaink mellett. Köszönöm, Kalima Deli kapszót. Merci, Monsieur le Président. Euh, moi, je vous dis... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is gratulálok a jelentéstevőnek. Ez a csipke munkához hasonlatos, azaz részletes, számról számra haladunk, Nem tudom, hogy a Juncker, Juncker terv a jobb jogalkotási tervbe kapcsolódik-e. Tehát nem tudom, hogy itt a jobb gyakorlatot érvényesítjük-e majd a jövőben. Nem tudom, a, véle, a jelentéstevőnek mi a véleménye. Valóban ezt nevezzük jobb jogalkotásnak? Hiszen személyes véleményem, hogy ez egyáltalán nem így van. De azért kíváncsi lennék a, az ön véleményére is. felmerült tehát a kérdés, hogy ez a jó gyakorlat a jövőben. Aztán a második kérdésem, meg tud-e nyugtatni bennünket, hogy az ötös cikk kettes bekezdése, amely az összes horizontális projektet tartalmazza, Szeretném, szeretnék megnyugtatást kapni arra vonatkozóan, hogy az itt itt jelentkező témák, mint például a fenntartható városi mobilitás érvényesül a Juncker tervben, illetve a közlekedéssel kapcsolatos kérdések, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdések érvényesülnek-e ebben a Juncker tervben? Ez a két kérdésem van. Péter Lundgren. Köszönöm, most Péter Lundgren kap szót. Nattarbete, jag hoppas Harry Kéken får en Köszönöm szépen. Nos, remélem, hogy Riké úrnak még lesznek esélyei. Természetesen támogatom a nemzeti szuverenitást, és Szeretném, hogyha a tagállami költségek eh, csökkennének az Európai Uniós költségvetés fényében, azonban kíváncsi vagyok a gyakorlati részletekre, és jó lenne, hogyha a jobb megvalósítást eh, el tudnánk kérni. Thank you, Chair. Just to ask... Köszönöm szépen. Dominik, szeretném kérni, hogy mondjon valamit a nyolcadik cikk kiegészítéséről. Szerintem ez nagyon fontos hogy az FC finanszírozását az éves költségvetési eljárásban határozzák el. Ez nagyon fontos számunkra, hiszen akkor bizonyos forrásokat újra mozgósíthatunk a CF vagy a Horizont tekintetében minden évben. Ha jól tudom, akkor a nyolcadik cikkben van egy ilyen kiegészítés, én így hallottam. Ennek alapján úgy gondolom, hogy el tudjuk fogadni ezt a megállapodást. Tudom, hogy nagyon eh, nehéz volt a kompromisszumot kialakítani. Köszönöm most Bronislav Liberáckika szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az mindenképpen tény, hogy eh, jó az eredmény. Gratulálunk el a tárgyalóknak a hosszú éjszakai munkáért, ami a dolgok érdemét illeti, úgy gondolom, hogy olyan helyzetben vagyunk, ahol kétségbe sem keressük a kiutat, hogy hogyan tudjuk Juncker ötleteit finanszírozni. És az Európai Unióban tényleges pénzügyi ösztönzést tudunk tenni. Itt csak tologatjuk ide-oda a pénzügyi forrásokat, és beleavatkozunk a már előkészített programoknak a finanszírozásába és a európai összekapcsolódási eszköznek a terveibe. Itt két dolog van, hogyha körülbelül 10%-os csökkentést érünk el, akkor még mindig ott van a földrajzi dimenzió, hogy, hogy ez, eh, ho, hova kerülnek majd ezek a pénzek földrajzilag. Másodszorban van ugye egy szektoriális felosztás is, hiszen nem csak földrajzilag osztjuk fel a pénzeket, hanem az egyes szektorok között is. Bizonyos szektorokra összpontosítanak ezek az eszközök. Melyekre fognak? Nyilvánvalóan az eddigi döntéseink a közlekedés szektorral kapcsolatos víziónkat tükrözik. Azok az eredmények, amiket várunk ezektől a forrásoktól, azok mindenképpen teljesülniük kellenek. Tehát feltétlen jelet kell küldenünk, hogyha egy földrajzi vagy szektoriális arányosításban állapodunk meg, akkor mégis pontosan mely földrajzi régiókban, mely szektorokba áramlik a pénz. Egyetértek Erdogan kollégával, nagyon sok kérdés van, nagyon sok a kockázat. Szeretnénk az egész Európai Unió területén ösztönzőket indítani, ösztönző pénzköltéssel élni, de hát látnunk kell, hogy a pénzköltésnek mik lesznek a következményei. Massimiliano Salini a következő. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját. Egyetértek eh, az eddig elhangzott kérdések többségével. Olvastam valahol, hogy a Juncker tervben az első olasz beruházás jelentős ipari beruházás lesz, acélipari beruházás. Ráadásul az én megyémben, ami egy kis régió a Milánói térségben, Tehát ez az első beruházás a Juncker terv keretében. Egy héttel ezelőtt egy nagyon fontos megbeszélésen vettem részt, ahol gyakorlatilag azt hangzott el, hogy a Juncker terv nagy része iparfejlesztés lesz, nem annyira közlekedési projekt. Mert a közlekedés területén nem lehet gyors megtérülést várni a befektetés után. Tudatában vagyok, hogy az iparnak egy lökésre van szüksége, de másképpen a, az EU-s forrásokat elsősorban közlekedés fejlesztése kellene fordítani a tentére és más projektekre. Az Európán kívüli országokkal is ki kell fejlesztenünk a közlekedési kapcsolatokat, kikötőkre van szükség, hasonló infrastruktúrákra, például, hogy Kelet-Európával több összekötetést teremtsünk. Ez még nem eléggé fejlett ez az infrastruktúra. Vagyis arra van szükség, hogy nem feltétlenül a rossz fajta beruházásokat finanszírozzuk. Köszönöm. Grazie, Rosa D'Amato kapszolt. Köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak az elvégzett munkáért, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez semmi esetre sem győzelem. Gondoskodnunk kell arról, hogy itt a parlamentben, a, és mi a transzak bizottságban meg legyünk hallgatva. Ne nézzenek semminek minket, ne vegyenek semmibe minket Az a fontos, hogy ne csak ezt az egy milliárdot tudjuk az FC-ből visszahozni. Gyakorlatilag minden fontosat elmondtak az előttem szólók. Az a fontos, hogy az Európai Beruházási Bankban már ugye már akkor projekteket indítanak, amikor mi még nem adtuk arra áldásunkat. Amikor még azt se tudjuk, miből finanszírozzuk azokat. Itt van például ez az acél projekt. Aztán nyilván más országokból is hozhatnánk hasonló példákat. Ez azt jelenti, hogy egész egyszerűen átnéznek fölöttünk. Elnök, köszönöm szépen. A hozzászólók eh, listáját ezzel eh, szépen végigmentünk a hozzászólók listáján. Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak. Úgy gondolom, hogy ilyen sok pozitív reakciót ritkán hallhatunk, még akkor is, hogyha e, az eredménnyel nem vagyunk teljes mértékben elégedettek, de hát mindannyian látjuk az erőfeszítéseket, és egyetértünk abban, hogy ezek heroikusak voltak, még akkor is, hogy az eredmény nem kielégítő. Köszönöm szépen a kitartásukat, hogy ma reggel hétig tárgyaltak, és akkor még ide is eljöttek beszámolni az eredményről. Még egyszer köszönöm szépen ami a három oldalú egyeztető tárgyalás eredményét illeti, ez most már írásban van foglalva, és még a mai napon mindenki írásban megkapja, és akkor abban emlékeztetőül a számok is benne szerepelnek. Egyébként szeretnék arra is emlékeztetni, hogy ez gyakorlatilag nem is háromoldalú egyeztető tárgyalás volt, hanem egy párbaj, ahol az egyik oldalon a parlament volt, a másik oldalon a tanács és a bizottság. Már ez csak az is furcsa ez, mert a 315 milliárdos programhoz a tanács egy, egy centet sem adott, ő volt a nagy blokkoló, és aztán a bizottság pont az ő oldalukra állt, ez azért mégiscsak furcsa. Úgyhogy jónak tartom, hogy a tanács részéről jelen vannak, és talán ők is beszámolnak a saját álláspontjukról, Köszönöm, egy kicsit váratlanul ért a megszólítatás. Éppen az eredmény részleteit vizsgáljuk, de azért néhány dolgot el tudok mondani. Először is ez az eredmény nagyon lényeges. Mindig is amellett voltunk, hogy ez az alap nagyon fontos, és tovább kell tekintenünk a közlekedésen túra is széles gazdasági összefüggésében kell tekinteni ezt a döntést. Sokat harcoltunk a tagállamokkal a tanácsban, évek óta dolgozunk ezen, hogy legyen egy célzott eszköz az beruházások növelésére és az infrastruktúra javítására, a jövőorientált projektek kidolgozására. Most ez az alap, ha nem is tökéletes, de legalábbis van egy masszív instrumentumunk. Másodszor pedig szeretnék a szakbizottságnak és az előadónak is köszönetet mondani munkájukért. Azok az elemek, amelyek hozzájárultak a megállapodáshoz és az eredeti javaslat javításához, itt születtek ebben a szakbizottságban. Elsősorban a hozzáférhetőségi kritériumok javítására gondolok, illetve hogy pontosabban sikerült meghatározni az addicionalitás fogalmát, valamint az európai beruházási kötelezettségére is gondolok, hogy kockázatosabb projektekre használja fel ezt az alapot, ne pedig a hagyományos projektekre. Ez is olyasmi, amit csak üdvözölni tudunk. Harmadszor a költségvetési oldalon legyünk őszinték önmagunkkal, további 1 milliárd eurót tudnak rendelkezésre bocsátani az a, a támogatásokra vonatkozólag. A CEF első pályázata 12 millióról szólt. Tudjuk, hogy nagyon sok a nagyon jó projekt, ez a többlet 1 milliárd, olyas valami, ami nagyon jól felhasználható lesz. Végül pedig úgy gondolom, hogy a mechanizmus, az a mechanizmus, amelyel elemezni lehet a lehetőségeket az éves költségvetési eljáráson belül nagyon lényeges, és ezen túlmenően a projektjeink minőségével nagyon jó helyzetben leszünk, amikor az MFF középtávú felülvizsgálatára kerül sor. Úgy gondolom, hogy mindezek az elemek nagyon kedvezőek. Ahogyan többen elmondták, az elsődleges célunk most az, hogy az alap a lehető legjobb felhasználásra kerüljön, és nagyon elégedett lennék, hogyha tudnánk a szakbizottságban egy kis időt szánni arra, hogy az IB-vel már milyen lépések történtek a tenté folyosók mentén a projektek áttekintésére, hogy lássuk, hogy milyen jellegű projektek kapnának jogosultságot az alapból való finanszírozásra. Remélem, hogy minél hamarabb nagyon hasznos projektekkel találkozunk a közlekedés területéről is, hiszen mi voltunk azok, akik elutasítottuk azt az érvet, hogy a közlekedési infrastruktúra projekteket csak támogatásokból lehet finanszírozni. Köszönöm. Biden Berichterstatter. A két előadó közül ki kíván elsőként szólni? Igen, válaszolnék a alapokkal való kérdésekre, illetve a másik kérdésre is, a láthatóság kérdésére. Nos, na, örülök annak, hogy nagyon sokan reagáltak a, erre a dossziére, sokan szót kértek, és elismerték azt is, hogy milyen nehezek voltak ezek a tárgyalások. Ami a költségvetési kérdéseket illeti, van valami, ami rendkívül fontos, fontos kimondani, ez pedig az, hogy a, a 6, 6 milliárd, 2 milliárdos javaslat volt a kezeti javaslata a tanácsnak, és ezt már ők kompromisszumos javaslatként prezentálták, tehát nem mint első javaslatot, vagy kiindulási javaslatot, hanem mint kompromisszumos javaslatot, amely, amely kompromisszumra a bizottsággal jutottak. Tehát a tanács úgy gondolja, hogy a margó az ő pénze, és azért ez elég döbbenetes, és amikor arról beszélünk, hogy még egy milliárd hogy még egy milliárdot ide vagy oda mozgassunk, akkor ezt a tanács a saját pénzeként kezeli. Tehát ez a nehézség és természetesen emögött ott vannak a költségvetési viták, a költségvetési kérdések, illetve a félidős áttekintés. illetve revízió, az áttekintést és a felülvizsgálatot vagy revíziót külön kell azért választani. Aztán ugye ott van az 5-3-as megosztás, ez az eh, éves költségvetési gyakorlat ugye évenként történik meg. Ez azt jelenti, hogy, hogy fontos garanciát tartani, vagy biztosítékokat tartani. Ugye itt mi 5 milliárdról beszéltünk a két alapból, azonban a félidős áttekintésben két lehetőségünk rejlik, két lehetőségünk van, vagy jobban mobilizáljuk a margót, és és csökkentjük az alapok, ö, alapokat, de számukra 2,8 milliárd az maximum volt. Tehát, amit tehetünk az az, hogy a, a rugalmassági margót mobilizáljuk nagyobb mértékben, illetve másodszorban a félidős áttekintés során az, a többi költségvetési fejezetet lehet megnyitni természetesen a tanács úgy értékeli, hogy mi csak 2,8 milliárdról beszélünk, de ugye itt a költségvetési kérdések mindig nagyon bonyolultak. Marian beszélt arról, hogy mi került bele a nyolcas bekezdésbe, nyolcas fejezetbe, hát felolvasom, ez rendkívül fontos, angolul lesz. Tehát az általános költségvetésből a garancia alapba történő átutalás az éves költségvetési eljárás keretében történik, When he in, laying, donc, euh, MFF, laying down the euh, MFF framework for the year uh, 2014-2020. très important. Nagyon fontos az, hogy a szövegben kimondja, hogy ez az éves éves értékelés, ez egy felülvizsgálat. Nem szeretnék a részletekbe bocsátkozni, és nem szeretném a legsötétebb képet festeni, de itt benne van a lehetőség egy költségvetési ö, újratárgyalásnak, ami az egy milliárd egymilliárdos engedményt illeti, ugye a trialógus során egy milliárdról beszéltünk, ebből 2014-ben 500 millió volt, amelyet nem használtunk a rugalmasági eszközben, ugye ezt föl lehetne használni, és a tanács a 2015-ben elfogadta, hogy, hogy 500 milliót felhasználunk ebből a margóból. És elnézést, hogy ismét bele, belecsúszom a részletekbe, de a 2015-ös rugalmassági eszköz az 1 milliárd 600 millió, tehát ugye több mint egy milliárd lesz ebből a margó, a tanács csak 500 milliót ad. Miért? Azért, mert a kifizetések és a kötelezettségvállalások közötti különbséget próbálja csökkenteni, ugye ez nekünk is gondot okoz. Tehát, amit mondani akartam, az az, hogy a félügy, a félidős pénzügyi felülvizsgálat kapcsán lesz egy ilyen éves gyakorlat, és ez szerintem rendkívül fontos lesz. Megnézzük, hogy a rugalmassági eszközt hogyan tudjuk felhasználni. És azt gondolom, hogy a margót valahogy meg kell találnunk a saját forrásainkban. Ugye maximum 2,8 milliárdról beszéltünk, Ines beszélni fog még erről. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy hogyan tudjuk ezt az összeget valahogy megosztani az alapok között. Aztán a második megjegyzésem. Igen, az európai összekapcsolási eszköz lehetőségeket, pénzügyi lehetőségeket nyújt a, a közlekedés számára, és ide tartoznak azok a témák, amelyek nagyon fontosak számunkra. Fontos tehát támogatni, támogatni a közlekedési célokat, oda kell figyelni az ágazati megosztásra, illetve a tematikus megosztásra. Nem szabad egyik, egyiket sem előtérbe helyezni, tehát sem a földrajzi, sem a tematikus megosztást. Benne van tehát a, a közlekedési projektek finanszírozásának a lehetősége. Euh, Nem szeretnék azokra a dolgokra kitérni, amelyekről Ines fog beszélni. Még valami, igen. Ismert kérdésére válaszolnék, hogy a 2,8 milliárd vissza visszakerül-e majd hozzánk valahogy? Ugye itt a Juncker tervre kérdezett rá. Nos, hát erre nem tudok egyértelmű választ adni, de azt gondolom, hogy valahogy erre kell, hogy legyen lehetőségünk. Nos, hát én ennél többet is várok, nem csak az, hogy visszalássuk ezeket a forrásokat. Nos, azt gondolom, hogy fontos, fontos lenne az, hogy nagyjából 30%-ban az infrastruktúrát, illetve a közlekedést finanszírozza a Juncker terv, Szeretném Karimát is megnyugtatni, a környezetvédelmi kritériumoknak is érvényesülniük kell, de remélem, ugye még egyszer hangsúlyoznám, hogy valahogy viszont látjuk majd ezeket a forrásokat. Nagyon sok olyan, olyan közlekedési projekt van, amely, amely a beruházásokhoz kapcsolódik. A mechanizmusban benne van a beszámolási, beszámolási kötelezettség, a reporting. Die Müdigkeit sei dir gestattet. Nos, ilyen fáradtan megengedjük neked, hogy így ö, beszéljél. Ajánl Szender kolléga. Én is szeretném megerősíteni azt, amit Riké kolléga mondott a középtávú felülvizsgálatban a parlament szerepe még inkább megerősödik. és kapunk valamilyen garanciát, hogy ha veszteségek keletkeznek a mechanizmusban, akkor rendelkezésre áll majd pénz hogyha ez szükséges lesz az egyes éves költségvetéseknél, akkor eh, bizonyos mozgásteret eh, vissza tudunk szerezni. Ebben az évben már nem kell ehhez hozzányúlni, hiszen az az egy milliárd és a garanciák, amiket elértünk, segítenek, hogy elkerüljük eh, az ehhez való folyamodást. Az infrastruktúra és a közlekedés fontossá válik minden projektben. És ami még nagyon fontos, az, hogy az éves költségvetési vélemény a költségvetésről olyas valami, ahol érvényesülnie kell egy ellenőrzésnek, ahogyan azt szeretük volna elérni, hogy ne eh, tehessen bármit a költségvetési bizottság. Ezeket én nagyon lényegesnek tartom, és idézőjelben volt egy belső harc is a horizont 2020-szal kapcsolatosan, de végső soron visszatértünk oda, ahova a tanács szeretett volna eljutni. Ez nem túl elegáns így mondani, de ez a valóság. És ez a visszatérés a TEF egészére vonatkozik, és a prioritásokra is. Ami a területi megosztást illeti, van egy scoreboard, egy értékelő táblázat, amiből majd kiderül, hogy a CFN belül hova kerülnek a források a fenntarthatósági vagy a szociális ágra. A területi kohézió is nagyon fontos elem. És természetesen az 5-2-ben fenntartottuk ezzel a kis trükkel, ezzel a megfogalmazási trükkel, prioritásainkat, köztük a városi mobilitás témáját, ami egyébként egybeesik azzal, amit Juncker úr is szeretett volna. Ő kezdetektől a városi szempontokra, az urbánus szempontokra összpontosít. és a beruházási bankkal kapcsolatosan is fontos téma az ipari beruházások kérdése. De sikerült fenntartanunk a közlekedési prioritást is, ennek a fontosságát. és természetesen nem elég valamit gyártani, azt állítani is kell, ez fontos érvünk volt a bizottság eh, a célfe kapcsolatosan eh, sok minden mellett érve, de úgy gondolom, hogy egy jó megállapodásról sikerült tárgyalnunk. Dominikkal eh, sikerült ezer, illetve egy milliárd eurót kivenni gyakorlatilag a tanács zsebéből. Ez óriási eredmény. 2014-ben még nulla volt az ajánlat, aztán 43-ra emelték 43 millióra ezt az ajánlatot, és 1 milliárdra érkeztünk el, ami a parlament győzelme. És így reális lesz a parlament költség, illetve az éves költségvetés. Ez valós győzelem a parlament részére. Ja, danke schön. Nochmal auch. Köszönöm szépen, még egyszer köszönetet mondok a két előadónak, a beszámolójukért is. Úgy gondolom, hogy a napirenden kívül eh, ezt a témát megtárgyalni fontos dolog volt. Az írásbeli beszámolót eh, éppen most küldték el, ahogy hallottam. Az elkövetkezendő napokban kicsikét eh, foglalkoznunk kell ezzel a dologgal, de most megadom a fehér könyv végrehajtásával kapcsolatban a szót az előadónak Wim van de Kampnak. Elnök úr, köszönöm szépen. Önmagában egy nagyon jó átvezetésnek, átmenetnek tartom, hogyha az SC dosszié ról most hirtelen a fehér könyvre térünk át, és a fehér könyvnek a félidős felülvizsgálatára. a fehér könyvben megfogalmazott gondolatoknak a felülvizsgálata előtt eh, mindenképpen szólunk el arról, hogy nagyon jól fel lehet használni ezekre a célokra az FC forrásait, és eh, ezt a célt a Trans szakbizottság fogja tudni a leginkább biztosítani. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik eh, számos módosító indítványt nyújtottak be, és azon felszólításomnak, hogy ne túl sok módosító indítványt nyújtsanak be, ez, ez, ez, ennek nem tettek eleget. Olyan kollégák, mint Rikki úr, meg Ertuk kolléga azt mondták, ne helyez minket nyomás alá, úgy gondolom, hogy egy fehér könyv esetében normális, hogy ennyi módosító indítvány érkezik. 625 módosító indítvány érkezett, ezeket kell már most kompromisszumos módosító indítványokká átdolgoznom. Volt egy árnyékelőadói találkozónk, a következő héten lesz a következő árnyékelőadói találkozó megbeszélés, és holnap 4 perccel 7 Ma reggel 4 perccel 7 előtt kaptam Bas Eichhaut-tól egy SMS-t, hogy az F-szintárgyat egész éjszaka, úgyhogy nem lesz túl friss, amikor meg kell jelennie ma reggel itt a teremben. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy nagyon sok módosító indítvány érkezett, ami a fenntarthatóságra vonatkozik, a közlekedési szektor kizöldítésére vonatkozik. A kompromisszumos módosító indítványokba belevettük a tanácsal kötött azon egyességet, amely a 2014 októberi célkitűzésekre vonatkozik. Önök is tudják, hogy 2014 októberében a tanács nagyon nagy előrelépést ért el két csomagot illetően, és ezeknek az eredménye benne van a kompromisszumos módosító indítványokban. A harmadik pedig, hogy a közlekedési szektornak a jövedelmezőségére nem fordítunk figyelmet a módosító indítványokban. Nem foglalkozunk a, azzal, hogy milyen, milyen hozadéka van ennek a szektornak, mi csak azzal foglalkozunk, hogy mennyibe kerül, milyen forrásokat költünk erre. De hát nyilvánvalóan először be kell fektetni a pénzt, mielőtt az termőre fordul. Itt a házban sokan szeretnék ezt megfordítani, én ezt nem tartom egészségesnek, de meglátjuk, hogy a módosítói indítványban hogyan tudjuk ezt a szempontot figyelembe venni. Aztán aztán egy szigorú modell shiftnek a végrehajtása, ami a megnövekedett intermodalitást kívánja szolgálni, ez is belekerült a módosítóindítványokba, a kompromisszumos módosításokba. Aztán a befektetéseknek, a beruházásoknak, a, a, bel, a belvízi hajózás irányába való eltolása, is belekerült a módosító indítványokba, és itt belevettük a kikötőket is a javaslatba. Ez az EFSZIN keretén belül egy jó megközelítésmód. A a városi tömegközlekedésnek a megkétszereződése, mint ötlet, az nagyon nagy szimpátiára tett szert. Ez ugyanis nagyon sok városi közlekedési problémát megoldana. Piper kollégának természetesen problémája van ezen a ponton a szubszidiaritás kérdésével. Miközben van ugyanis Európának a városi tömegközlekedés volumenének megkétszereződéséhez, de hát mi mindenképpen ösztönzőket mutathatunk fel ezen a területen, kicserélhetjük a legjobb tapasztalatokat. Amivel kapcsolatban ugyanakkor még nehézségeim vannak, azok, azok a gyalogos közlekedéssel és a biciklis közlekedéssel kapcsolatos módosító indítványok, ugyanis e, ezek tipikusan olyan feladatok, amit a szubszidiaritás keretében a tagállamoknak kell kezelniük. Minden városban lehet gyalogosan közlekedni, meg biciklivel közlekedni. Deli eh, asszony jó voltából talán ez még eh, napirendre kerül, de kérem, hogy azért ne kezeljük túlságosan romantikus helyeként a városokat, azért a városok városok maradnak, ott nem csak gyalogolni, hanem biciklizni fognak. A szociális problematikával kapcsolatban is nagyon sok módosító indítvány érkezett. Meg kell néznünk, hogy, hogy a, a közúti jogszabály csomag milyen változást hoz. Ezeket nem vehetjük bele, ezeket a dolgokat a fehér könyvvel kapcsolatos jelentésbe, mert az csak a stratégiára vonatkozik. Aztán a intelligens rendszereket jól tudjuk használni ebben a szektorban, és másrészt ezeknek a gazdaság jelentősége is nagyon jó. Európa intelligens, nagyon intelligens rendszereket tud kifejleszteni, e, és ezáltal a közlekedési szektornak a hatékonyságát nagyon nagy mértékben tudja növelni. Aztán még speciális eszközként ugye az őrzött parkolóhelyeknek a kérdése. Őrzött parkolók, a parkolójegyek, egy kezelő rendszere kérdése, itt még előrelépésre van szükség. Zárásképpen, már korábban elmondtam egy hozzászólásomban, hogy nagyon sok módosítóindítvány eléggé részletes, túlságosan részletekbe megy, meg kell néznem, hogy hogyan tudom ezeket kezelni, hiszen a könyvnek a jellegéből következően nem lehet ennyire részletesen kezelni problémákat, teljesen más megfogalmazás kell, ez nem egy egyszerű irányelvre vonatkozó jelentés, hanem egy stratégiai könyvre vonatkozó jelentés. De hát az árnyékelőadók többé-kevésbé hajlandóak arra, hogy az ezzel kapcsolatos megfontolásaimat elfogadják, és a júliusi tárgyalá, a júliusi, ennek a szakbizottságére ha jól emlékszem, akkor július 14-ére reggelre van tervezve a szavazás, és nagy tempóval kell addig még előre haladnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egyrészt az árnyékelőda kértek szót. Valamint ezek a kollégák. És akkor lezárom ezzel a kis listáját. Claudia Tapadello kap elsőként szót. Mulțumesc frumos, domnul președinte. Stimați colegi. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Azzal kezdeném, hogy Vimnek köszönetet mondok, és a kollégáknak is, akik a fehér könyv alkalmazásáról szóló véleményt megalkották. Szeretnék először is beszélni azokról a kérdésekről, amelyeket a kollégák feltettek. Meggyőződésem, hogy Vimnek nehéz feladata lesz hogyha kompromisszumos módosítókat kíván kidolgozni. Nagyon sok módosító indítvány nyújtottak be, remélem, hogy sikerül majd kompromisszumokat is kötni. Általános észrevételként annyit mondanék el, hogy ami a javaslatok minőségét illeti, jó minőségről beszélünk itt, és remélem, hogy a legtöbb kolléga majd viszont látja az elképzeléseit a kompromisszumos javaslatokban igazságos közlekedési rendszerre van szükség, amely utas központú. Úgy gondolom, hogy ezek a legfontosabb elemek, és nagyon örülök, hogy a szociális dimenziót is figyelembe sikerül venni. Ez olyas velem, amit csak üdvözölni tudunk, a mi frakciónk is szerette volna ezt. Ami pedig a munkavállalókat, méltányos munkakörülményeket illeti, nemek közötti egyenlőséget, ezzel kapcsolatosan is nyújtottunk be módosítókat. Vannak olyan aspektusok, amelyeket tovább kell hangsúlyoznom, hogy például szeretnénk eh, kompromisszumot eh, elérni, amely nem vizezi fel a benyújtott módosító indítványokat. E tekintetben az I preambulum bekezdésre szeretnék eh, hivatkozni, ahol az SND azt kérte, hogy a méltányos munka körülményekre a 66-os módosítóban tegyünk hivatkozást. A végleges szöveggel kapcsolatosan, illetve a módosítókkal kapcsolatosan mi szerettük volna a fehér könyv célkitűzéseit a bizottság 2013. októberig közleményével összefésülni, illetve szeretnénk, hogyha az ETS szektorban sikerülne ezeket a célokat elérni. A harmadik bekezdésben a fizikai infrastruktúrára és a digitális infrastruktúrára szeretnénk hivatkozni, a kommodalitás és a modalitásváltás tekintetében. A központi koncepcióra kell eh, hivatkozni, az intermodalitásra, amely a legfenntarthatóbb és legenergiahatékonyabb közlekedési mód. A kompromisszumok véleményem szerint nem szabad, hogy szem előtt évesszék mindezt. Ami a hatodik bekezdést illeti, itt azt gondoljuk, hogy ezt meg kell tartani a kompromisszumokban, a módosító szöveget, amely arról szól, hogy az utasok számára megszakítás nélküli modális szállítási lehetőségekre van szükség. A délelőtt megtárgyalt aspektusokat remélem majd figyelembe veszik a kompromisszumokban. Az európai közlekedési hálózatokra való hivatkozás sem szabad elfelejteni, és a fenntartható közlekedési projektekre való hivatkozás is fontos. A kilencedik bekezdésben szeretném megtartani azokat a hivatkozásokat, amelyeket az elfogadott, az eddig elfogadott jogszabályokra tesz a szöveg. Nagyon sok javaslat hangzott el a közúti biztonsággal kapcsolatosan, vagy a közúti biztonsági infrastruktúrával kapcsolatosan, a veszélynek kitett felhasználók tekintetében. Úgy gondoljuk, hogy a kompromisszumos tervezet, amely a 276, 272 és egyéb módosítókat tartalmazza, Szeretnénk, ha ezek szem előtt tartanák a közúti biztonságot, hiszen ezek fontos témája a fehér könyvnek. Találkoztunk az előadókkal, felvetettük a legtöbb kérdést, és remélem, hogy közösen pozitív eredményre jutunk, és jó lesz ez jelentés. Köszönöm. Köszönöm szépen, mielőtt megadom a szót. Slotowski kollégának szeretnék köszönetet. Szeretnék üdvözölni egy új tagot itt a itt a szakbizottságban a jutó kollégának a gyermekét, aki kiskorára való tekintettel szavazati joggal nem rendelkezik. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! A beterjesztett módosító indítványok nem csak nagy nem csak a jelentéstevőnknek jelentenek ma kihívást, hanem hát a fehér könyv nyilvánvalóan nagyon nagy hatása van. Ez ugye nem jogalkotási eszköz, de hát mégiscsak nagyon nagy a hatása. Nyilván minden módosító indítvány nem fogadható el, de vannak köztük támogatandók. Az utolsó verzióban különbséget kívánunk tenni az Európai Unió különböző területein, az infrastruktúra fejlettsége területén mutatkozó különbségek tekintetében. Vannak olyan európai területek, ahol bizony felzárkóztatásra van szükség, hiszen nyilván a szocializmus idején az infrastruktúra elmaradt a fejlődésben. Nagyon örülök, hogy ez a szempont is figyelembe lett véve a módosító indítványokban. A közlekedési infrastruktúrának a koherenciája egész Európában nagyon fontos dolog. Nem szabad, hogy az Európai Unió régi és új tagállamai között különbséget tegyünk. Ez véleményünk szerint nem annyira helyén való. Vannak ugyanakkor más módosító indítványok, amelyek eh, a tisztességes versenyre vonatkoznak, ezek elfogadhatóak számunkra ami a gazdasági fejlődésre és az új munkahelyek teremtésére vonatkozik, ezekkel is egyetértünk. Nem támogatjuk ugyanakkor a tagállami protekcionizmust, azt a fajta protekcionizmust, ami a munkavédelem örve alatt, vagy a munkavédelem címkéje alatt kíván tisztességtelen előnyhöz juttatni tagállami szereplőket, és amit egyébként a légi közlekedési szektor példáján erősen láthatunk. Nagyon jó eredményeket látunk a PPP konstrukcióban megvalósuló beruházások területén, és nagyon jó eredményeket látunk a jövőben majd a Juncker terv közlekedési szektorra gyakorolt hatásai jóvoltából is. Fontos, hogy a tradicionális üzemanyagokat továbbra is használni tudjuk a közlekedési szektorban, ugyanis ez a szektor gyakorlatilag 90%-ban tradicionális üzemanyagokat használ, és negatív gazdasági következményekkel járhat, hogyha itt valami változás Ha Legyünk realisták, nézzük a gazdasági érdekeket is, és a dekarbonizációs politikát, ami gyakorlatilag absztrakt elképzeléseken alapul csak, azt ne engedjük érvényesülni, hiszen ennek erre a szektorra és át tételesen így a munkaerő piacra is kártékony hatása lenne. Úgy gondolom, hogy olyan alternatív üzemanyagokat kellene inkább alkalmazni, mint például a palagáz. Jó lenne, hogy ez is belekerülne a jelentésbe. Nagyon remélem, hogy jó kompromisszumokat leszünk képesek kialakítani, amelyek közös nevezőre hozzák a politikai célokat és a gazdasági valóságot, a gazdasági adottságokat is. Köszönöm szépen, Pável Teriska kapszol. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kell kérnem. A koordinátorunknak van egy közlekedési eseménye mai napon, ezért nem tudott eljönni. Az ő nevében szólok. Nagyon értékeli az eddig előrelépést az anyagban, az első kompromisszumos módosítók kiegyensúlyozottak véleményünk szerint, és a nagyszámú módosítókat tükrözik, illetve az ALDE számára fontos módosítók is benne vannak a kompromisszumban. Különösen a modális váltás és a komodalitás az, amelyet nagyon értékel, és nem szeretne jelenleg részletekbe bocsátkozni, hiszen úgy gondolja, hogy a második módosító csomaggal majd jönnek a részletek is. Négy vagy öt olyan gondolat van, amelyet én személy szerint javítani szeretnék, az első. Még mindig nem vagyunk következetesek az utasok jogát illetően a, a különböző közlekedési modalitások tekintetében. Szerintem a tenté hálózat segítségével a magán és állami tőkéket megfelelően lehetne felhasználni az Európai Uniós finanszírozást megfelelően kellene alokálni, egy rangsort kellene felállítani, amely az európai hozzáadott értékre épül. Ebben nem vagyunk mindig következetesek, tehát itt még lenne mit javítani. Aztán, ami a repülésügyi csomagot illeti, illetve a harmadik államokkal való megállapodásokat, Szerintem itt még van teendőnk, és a szűk keresztmetszeteket valahogy át kell vágnunk, illetve a nemzeti vasúti rendszerek interoperabilitásában is még vannak előrelépési lehetőségek. Nem szeretnék most a részletekbe bocsátkozni, majd a második szakaszban konkrétabb megjegyzésekkel részletesebben tárgyalhatunk erről. Köszönöm, Mondja az elnök 9. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia raportööri. Köszönöm elnök úr, és köszönöm az előadónak is ezt a konstruktív együttműködést. A kompromisszumokkal kapcsolatosan nagyon jó, hogy sikerült a különböző módosítókat összefésülni, és ez kapcsolódik a parlament álláspontjához, már ami a készülő költségvetést illeti. Mi a parlament véleménye, és mi a közlekedési bizottság véleménye a közlekedésből származó kibocsátásokkal kapcsolatosan. Lipcsében volt ezzel kapcsolatosan egy konferencia, ahol a gazdasági támogatásról beszéltek a különböző üzemanyag típusok esetében. Ezzel kapcsolatosan állást kell foglalnunk ebben a fehér könyvben. Mi lehet a közlekedésben a jövő üzemanyaga? Nem hiszem, hogy ezt a témát szó nélkül hagyhatjuk. Minden esetre úgy gondolom, hogy a jelentéstevő kiváló munkát végzett, és remélem, hogy ezt folytatni is fogja. Köszönöm szépen. Merci, Monsieur Président. Je vous... Kalimadari, köszönöm szépen, elnök úr. Én is elnézést kérek kollégám nemében, aki most nem tudott itt lenni sokáig tárgyalt tegnap, és ez ugye jó ügyet szolgálta. Vandenkamp úr, köszönöm szépen a munkáját. Nagyon fontosnak tartom a fehér könyv kapcsán azt, hogy a közlekedést a fenntartható fejlődés útjára helyezzük, illetve odafigyeljünk az éghajlatváltozási kérdésekre. Nagyon fontos, hogy ez ne az ötödik kereke legyen a szekérnek, hanem az egyik legfontosabb prioritás. Milyen menetrenddel, nos, ott van ugye, hogy 20%-kal kell csökkentenünk az üvegházhatású gáz, gázokat, illetve a többi e, éghajlattal kapcsolatos célkitűzés. Ott van ugye a két, két fokos emelkedési küszöbérték és hőmérséklet emelkedési küszöbérték, valamint a foszilis energia felhasználásának témája nagyon fontos tehát, hogy a jövő közlekedésének megtervezésében egyrészt a fenntarthatóság, másrészt a hatékonyság elve érvényesüljön, tehát kettős a kihívás, és az utóbbi kapcsán természetesen az ár kérdése is felmerül. A költségek kapcsán pedig az adózás, illetve a szubvenció, a támogatás kérdése. Ez azt jelenti, hogy a költségek, a külső költségek kérdése mint ami például benne van a közlekedési csomagban. Ez mindenképpen olyan kérdés, amelyre oda kell figyelni. Azt várjuk a bizottságtól, hogy erősítsük meg azt, amit már megszavaztunk. Nem elég a fehér könyv, fontos, hogy, hogy a terepen változás történjen, tehát ezek az elvek valóban érvényesüljenek, és aztán lehetnek ugye új kihívások, például ott van a digitalizáció kérdése, a gazdasági fejlődés témája, illetve a közlekedés különböző területekre való megosztása, a szociális kérdések. Az első kompromisszumban vannak még olyan kérdések, amelyek nem zárultak el, és várjuk ugye a második kompromisszumos csomagot. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek. Köszönöm, hogy az elnök Péter Lunke következik. Eh, köszönöm, elnök úr. A legfontosabb téma a szociális dömping és a tőke elszivárgása. Azt látjuk, hogy Svédországban 250 euró jut az ilyen projektekre, ami katasztrófa. Észszerű fizetésekre van szükség, hogy harcolni tudjunk a protekcionizmus ellen. Azt látjuk, hogy a közlekedési cégek kihasználják a gépkocsi vezetőket, és tudom, hogy ez rossz hír, de gyakran az látszik, hogy a pénz fontosabb, mint az emberek jóléte. A kompromisszumok nyomán, amelyekkel egyébként egyetértünk, és vannak egyesek, amelyeket nem tudunk elfogadni, fontos dolog számomra a szociális szempont. Ugyanakkor ott van a szubszidaritás, amely szintén nagyon nagy hangsúlyjal merül fel a fehér könyvvel kapcsolatosan. Van de Kamp úrral majd szeretnék egyeztetni, hogy ezeket a kompromisszumokat pontosan hogyan tudjuk formába önteni. A hozzáférhetőség, a digitalizálás, a fenntarthatóság, az intelligens közlekedés és olyas velem, amit csak támogatni tudok, és talán a legfontosabb, ami elhangzott, az, az utasok biztonsága, a gépkocsi vezetők biztonsága, és az a jogszabályok tiszteletben tartása és azokról való tájékoztatás. Ez vonatkozik a cégekre is, és belső szabályozásra is szükség van, ezt EU szinten biztosítani kell a közlekedési ágazatban. Méltányos versenyre van szükség, ez is fontos szempont, és ami a tőke elszivárgását illeti, illetve a szociális dömpinget, ezek is fontos kérdések. Köszönöm, Jens Nilsson. Köszönöm szépen megint eh, svéd szót fognak hallani. Két dolog nagyon fontos véleményem szerint eh, az ezzel kapcsolatos munka tekintetében. Több eh, kollégám megemlítette már ezt. Nevezetesen a strukturális egyenlőtlenségeket a közlekedés területén. Az esélyegyenlőség nem kap elég hangsúlyt a fehér könyvben polgármesteri tapasztalataimból beszélek, amikor elkezdtünk a nemek közötti egyenlőségen dolgozni, ez már 20 évvel ezelőtt volt, és most már látjuk az eredményeket a minőségben, a tervezésben, az egyenlőségben, és abban, hogy jobban megfelelünk az állampolgárok kívánalmainak. Azután a szociális dimenzió. Sok módosítót nyújtottam be jó magam is, és mások is, arra nézve, hogy méltányos verseny érvényesüljön, vagyis hogy a cégek a piacért versenyezzenek, és nem lehet olyan cégeket elfogadni, amelyek nem veszik figyelembe a biztonsági, szociális feltételekkel kapcsolatos előírásokat, és amelyek ebből nyernek előnyt vagy profitot a méltányos munka körülmények ennek fontos részét képezik. Eltolódást látok a hozzáállásban, a biztos asszony hozzáállásában, nemrégében ellátogatott hozzánk, akik további liberalizálásról álmodnak, elfeledhetik ezt az álmot, hogyha nem tudjuk kiköszörülni a szociális egyenletlenségek csorbáját. Szeretném, hogyha a légiközlekedésre is vonatkoznának ezek a gondolatok, lesz majd ezzel kapcsolatosan is egy csomag, és itt még konkrétabban, még pontosabban foglalkozhatunk a szociális kérdésekben az légiközlekedés területén. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan a kolléga nagyon jól elmondta, a fehér könyv nem irányelv, nem rendelet. A fehér könyv már 11 éve megjelent egyfajta diagnózisként, azóta nagyon sok minden változott, bizonyos álmok teljesültek, mások még mindig függőben vannak, és ezért ideje a felülvizsgálatnak. Ez nem egy merev kódex vagy szabályrendszer, és egyebek között a jelen pillanat diagnózisát kell megalkotni, hogy mi is sikerült jól, mi az, ami nem, és ma ezekről a módosítókról is beszélnünk kell, nem akarok túl sokat szólni ezekről. Ezek olyan javaslatok, amelyek teljesen összeegyeztethetőek az elhangzottakkal, én úgy gondolom, hogy ezek nagyon is időszerűek. Sokan beszélnek arról, hogy az olaj a múlt üzemanyaga, én ezzel nem egy, értek egyet, a felhasználását csökkenthetjük, de még mindig szükségünk lesz rá. a megújuló energiaforrásoknak is a megfelelő kvótáját meg kell alkotni. és az is szükséges véleményünk szerint, hogy a territorialitás eh, szempontját megemlítsük, és eh, a szerződést is figyelembe vegyük ebben a politikában. Árnyalni kell eh, a különböző aspektusok közötti egyensúlyt. A régi elképzelés a közúti forgalom büntetése, úgymond, ez egy voluntarizmus a valóság az, ami és közlekedés, közúti közlekedés nélkül nincsen belső szállítás vagy közlekedés. A versenyképesség szempontjait is figyelembe kell venni. Végül pedig, ami az Alpokban történt balesetet illeti, ezen el kell gondolkodni, hogy hogyan születtek ezek a döntések, amelyek most már teljesen eh, irreálisak és eh, kontraproduktívak. A fehér könyvvel kapcsolatos gondolkodásnak nagyon komolynak kell lennie, és a hatékonyságot kell szem előtt tartania. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Izaskon Bilbao kapcsolat. Gracias, presidente. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadónak az erőfeszítését a módosítók összefésülésében. Ami a módosítók részleteit illeti, én 27-et mutattam be. A fehér könyve kapcsolatosan egyetértek, hogy bizonyos dolgokat ki kell emelni és egyértelművé kell tenni például egy diagnózis a helyzettel kapcsolatosan legyen ez egyértelmű, ahogyan azt a fehér könyv is megfogalmazza. És emlékeztetnék egy számra az megtermelt eh, GMP egy eh, százalékát eh, fordítjuk csak közlekedésre koherenciára is szükség van a különböző tagállamok között, és hogyha ezt követeljük, akkor azt mondjuk, hogy a parlament azt kéri, hogy a tagállamok feleljenek meg az irányelveknek és rendeleteknek, amelyeket szisztematikusan megsértenek, és eh, a bizottságtól ezért szankciókat is kapnak olyan témákban, eh, amelyekről eh, az eddigekben is szó volt, koherencia tehát az irányelveknek való megfelelésben, a transzeurópai hálózatok feltételeinek való megfelelésben. 1994 óta nem hajtották végre megfelelően ezeket a feltételeket. A Galileo hálózat is koherenciát követel meg a projekt véglegesítésével kapcsolatosan a bizottság, a biztos asszony két héttel ezelőtt kezdeményezéseket tett közzé a digitális európai belső piacra vonatkozólag, vagyis ezek az irányelvek és vélemények nem, vonat, nem válnak el annyira egymástól, és fontos megemlíteni a vasúti csomagot is, ami majd a következő hónapokban ad munkát számunkra. sokan csak a költségekre és nem a bevételekre gondolnak. A végrehajtáshoz bevételekre is szükség van, de az erőforrásokat jól kell felhasználni. Eddig azt láttuk, hogy az Egyesült Államoknak megvoltak a forrásai, de rosszul használták fel őket. Az ipar stratégiai helyzetét is meg kell említeni. A fehér könyv említi az újraiparosítást, és eh, erről az intermodalitásról is beszélni kell, amit a jelentéstevő is említ. Teljesen egyetértek, hogy eh, az eh, a víziközlekedés, autóipar és a légiközlekedésipar az, amit figyelembe kell vennünk forrásokra van szükség az innovációra, a kutatáshoz is. Ebben a fehér is kiderül, hogy a ship to rail eh, elképzelést is elő kell mozdítani. Eh, eh, Nem beszéltek annak szükségességéről, hogy a fehér könyvben is egyeteművé kell tenni, hogy az intermodalitásnak, innovációnak, kutatásnak adaptálva kell, hogy legyen, vagyis ennek alkalmazkodnia kell, és ezeket a fogyatékkal élők számára is elérhetővé kell tenni. és akár a képzés szempontjára is gondolnunk kell, az intelligens közlekedés tekintetében akár ennek szentelhetnénk egy külön fejezetet is, hogyha ezt a projektet koherensen végrehajtjuk, és Európában a képzésben is érvényesül mindez, harmonizált módon, egységes kritériumok alapján, ez hozzájárulna a mobilitás javításához. Végül pedig az átláthatóság, ezt is meg kell követelnünk még nagyobb mértékben a projektek finanszírozásában, illetve az egyszerűsítés is fontos. Végül pedig a részletek is nagyon lényegesek, ezért csak egy módosítót szeretnék említeni, a 249 es amely hangsúlyozza a két kerekű járművek kérdését. Én a hármat is hozzátenném. Néhány évvel ezelőtt volt egy nagyon fontos projekt a három kerekű járművekkel kapcsolatos, amelyet aztán nem is tudtak engedélyeztetni, mert erről nem szólt a három kerekű járművekről, az irányelv, ezért úgy gondoltam, hogy ki kell bővíteni ennek az alkalmazási hatáját, hogy a háromkerekű járművekre is vonatkozzon mindez. Készen állunk a közös munkára, és remélem, hogy a jelentéstevővel jól tudunk majd együttműködni. Köszönöm. Danke sehr, jetzt Christine Christine Merci, Président. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőnek a munkáját, amelyet ugye megkezdtek, és folytatniuk is kell majd. Rengeteg, több mint 600 módosító született, úgyhogy elég nehéz kompromisszumra jutni. Azonban azt látjuk, hogy dinamikusak, próbáljuk a komoly javaslatokat az asztalra tenni, az e- európai közlekedési politika terén. Ma reggel azért kértem szót, mert ugye jó pár módosító között van egy-kettő, amelyre szeretnék kitérni. Az egyik az az, hogy szükség van egy európai keretre, egy harmonizációra a közlekedés terén. Az előző pont során beszéltünk az FC finanszírozásáról. Nos, valóban ezt a európai finanszírozási keretet kellene kialakítani, és ezért szeretném hangsúlyozni az ezzel kapcsolatos módosító javaslatokat, hiszen a közúti közlekedés kapcsán is ez a rendkívül fontos, illetve azt a módosítót, amely egy konkrét alap, egy specifikus közlekedési alapot szeretne létrehozni, a tömegközlekedési alapot, egy szintén ez egy nagyon fontos aspektusa lehet a fehér könyv felülvizsgálatának. Ezen kívül vannak olyan módosítók, amelyeket könnyen bele lehet építeni a kompromisszumban, a nehéz és könnyű gépjárművek széndiokszid kibocsátására gondolok 2020-at követően, illetve az éghajlatváltozással kapcsolatos Módosította, amely 2020-ig 30%-kal kívánja csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását. Aztán ott van a, a klíma és energiacsomag, amelyet meg kell valósítani, ez is rendkívül fontos, és végül szeretném hangsúlyozni, hogy vannak kulcsjavaslataink, például az új célkitűzések, területén a tömegközlekedés arányának megduplázása. Köszönöm szépen. A tanácsa, a tanácsa szemmel kritikát gyakoroltál a gyalogos közlekedéssel kapcsolatban. Vim, nem tudom, hogy ez vicc volt, -e, vagy sem. Itt vannak Európában utak, vannak európai utak, nincsenek olyanok, amelyek, legalábbis előttem nem ismertek olyanok, amelyek városokon mennének keresztül. Jól lehet a bicikli közlekedés, nyilván Európában is lehetős, lehetséges lenne. Berlin támogatná, és Európa is támogatja, hogy Berlinben legyen európai bicikli út, és ezek az európai hálózatnak a részei legyenek. Ami pedig a gyalogos közlekedést illeti, nem ismerek olyan közlekedési eszközt, ami a gyalogos közlekedéshez használható lenne kivéve persze ugye a személygépkocsit, hogyha a személygépkocsival akarok közlekedni, akkor az autóig gyalog megyek el a háztól. Tehát hogyha a holnapi közlekedésére gondolunk, és itt szívesen említeném Kopenhágának a példáját, hogyha 20 évvel ezelőtt azt mondták volna, hogy ma az emberek több mint fele megy majd gyalog meg biciklivel a munkába, akkor kinevettük volna ma, ez realitás. Ma az embereknek több mint a fele biciklivel megy munkába, és nem autóval. Ez rendkívül módon csökkenti e, az egyéni motorizált közlekedésnek a költségeit. Berlinben építettek egy elkerülő autópályát. E, ez autópályának minősül, jól lehet, ez, ez egy egyszerű városi út. E, egész egyszerűen autópályának hívják, mert hat sávos, és nincsen mellette bicikli út. Hallottam egy olyan programról, itt Brüsszelben a Ring, a város körüli elkerülő kör, körgyűrű finanszírozásra kerül. Ennek semmi köze az európai célokhoz, semmi köze semmiféle környezetvédelmi célhoz, ezt a város finanszírozza. És mi azt mondjuk, hogyha azt mondjuk, hogy finanszírozzák, persze, de ez nem segíti majd a biciklis közlekedést. A biciklis idegenforgalom, a biciklis turizmus 24 millió eurós forgal, 44 milliós forgalmat generál, és 44 milliárdos forgalmat generál a különböző sétahajóknak a közlekedése is. Úgy gondolom, hogyha erre szeretnénk további forrásokat mondjuk 2 milliárdot biztosítani, ez nem lenne probléma, de ha a biciklis közlekedésre akarunk 20 milliót kérni, az problémának tekintik, ugye én mindenképpen azt támogatnám, és kérem, hogy te is fontold meg, hogy ezt fölvettük a javaslatba, senkit sem akarunk kirekeszteni, de természetesen azt is tudom, hogy a hogy a motorizált közlekedés, a gépjármű közlekedés a jövőben is fontos szerepet fog játszani. Nem szabad egyetlen közlekedési eszköz sem kirekeszteni a megfontolásainkból. Kérem, vegyünk mindenkit figyelembe, pedig pedig Oni Villán kap szót a tanács nevében, bizottság nevében. Köszönöm szépen nincs időnk arra, hogy a fenntartható biciklizésről tárgyaljunk, azonban a városi közlekedés témájában ez még bizonyára előkerül. Nos, köszönöm szépen a jelentést, rendkívül fontos, fontos az időzítés is, és kérem, hogy ezt tartsák meg. Ami a módosítókat illeti, a módosítók jól mutatják, ahogyan önök is rámutattak, hogy nem csak, hogy kreativitást látunk, hanem elkötelezettséget is a fenntartható mobilitás mellett itt a szakbizottságban. Fontos, hogy ez az anyag mind egyben maradjon, és ebből ne veszítsünk el semmit. Természetesen a, a megfogalmazás terén lehet kompromisszum, de a maga a tartalom rendkívül fontos. Öt gondolatot mondanék még el, a június másodikai ülést megelőzően a módosítók kapcsán. Nagyon fontos, hogy a külső költségek felvállalása esetében konkrét üzenettel rukoljanak elő. Ez egy nagyon kényes kérdés, összetett kérdés, erős politikai támogatásra van szükség. Ami a közúti közlekedést illeti, kérem, hogy ne úgy nézzék, hogy ez az integrált piacok, illetve szociális kérdésekkel szembe megy. A közlekedés, a közúti közlekedés rendkívül fontos lehetőség számunkra. Itt megmutathatjuk, hogy a piacot egyeztetni lehet a szociális követelményekkel, illetve ami a munkát illeti, ezen a fontos, ebben a fontos területben a munkakörülményeket javítani lehet. Aztán ami az ügynökségeket illeti, a bizottság egyértelműen megfogalmazta a kérését, nem csak az új ügynökségekről van szó, hanem a már létezőkről is, nem új hatáskörökről van szó, hanem arról, hogy valóban segíteni kell a tagállamokat abban, hogy jobb munkát végezhessenek, a megvalósítás, a tervezés területén. ahhoz, hogy igazságosabb és hatékonyabb közúti közlekedési ágazatot hozzunk létre. Aztán sport. A Aztán a, a, bocsánat, a kikötők, a kikötők rendkívül fontosak. Itt is vannak új ötletek, és önök az új tenté eh, csomag középpontjába helyezték a kikötőket. Eh, fontos, hogy a szélesebb körű közlekedési politikákban is eh, előtérbe kerüljenek a kikötők. Aztán, ami a városi aspektust illeti, ez is, ezt is kiemelném, ezt is fontosnak tartom és valahogy le kell győznünk a szubszidiaritás problematikáját. Nem az a kérdés, hogy a szubszidiás meghaladjuk el vagy sem, hanem az az alapvető kérdés, hogy hogyan érhetjük el, hogy bármit teszünk, mindig a jobb integrációra összpontosítsunk, és a városokra, tehát fontos, hogy olyan politikákat alakítsunk ki, amelyek a városi környezetet szolgálják. Itt is önök úttörő szerepet vállaltak a tentében, beintegrálták integrálták és előtérbe helyezték a városi aspektust, tehát a bizottság részéről ezt szeretnénk üdvözölni, megerősíteni, ezt kell folytatni. Ez rendkívül fontos. És végül a digitalizáció. Vannak, akik utaltak a a digitális menetrendre. Ebben az anyagban szükségünk van az önök segítségére, föl kell vázolni az egyértelmű prioritásokat, hiszen óriási kihívások állnak előttünk, ott van az interoperabilitás, ugye ezt is nagy bölcsen megemlítették a kollégák, illetve azt is kérjük önöktől, hogy segítsenek bennünket az új területeken, gondolok itt az automatizálásra, a megosztott gazdaságra, illetve a kollektív közlekedési módokra, tehát ezeken a területeken némi feltérképező munkára van szükség. Aztán a digitalizáció a területén az adathoz való hozzáférés a nagy kérdés. Itt is az önök támogatására számítunk, hiszen nagy az ellenállás a közlekedési ágazat különböző része, részeiből. Köszönöm szépen, most Vin van de Kamp kapszott. Elnök úr, köszönöm szépen mindezt az értékes hozzászólást, megjegyzést. Azt kell, hogy mondjam, eh, hogy itt ugye a megjegyzés szót használtam, jó lehet. Eh, itt például de Grandes kolléga már kompromisszumos módosítókról beszélt, amelyeket egyébként még nem is ismerhet Én most nem tudom megmondani, milyenek lesznek a kompromisszumos javaslatok, még ezekkel nem foglalkoztam, de minden esetre feltűnő, hogy de Grandes kolléga már ilyenekről beszélt, és ezt nyilván jól mutatja, hogy milyen szorosak itt a szakbizottságon belüli kapcsolatok, ami a gyalogos közlekedés és a biciklizést illeti. Ez egy elvi pont, egy elvi kérdés. Nem tudom, hogy, az, hogy nem tudom, hogy az ön megjegyzése, az kritika volt-e vagy sem, hogyha kritika volt, akkor nyilván pozitív kritika volt. Hogyha ön azt mondja, hogy ha a házamtól az autó még gyalog kell elmennem, akkor ugye gyalogosan közlekedek. Na de most európai feladat ezzel foglalkozni? Ez az én kérdésem tulajdonképpen. Ugyanis figyelembe kell vennünk azt mindig is, amit Olirén mondott egyszer, hogy itt van a brüsszeli közlekedés, nem ez, ez nem az én dolgom, hogy ezzel foglalkozzak. Számomra ez számomra ez kicsit furcsa. Nem tudom, hogy a mi feladatunk-e foglalkozni, hogy kigyalogol ki be a királyi palotába. De egy biztos, hogyha a tömegközlekedés megkészereződéséről beszélünk, és ezt fontos feladatnak tartjuk, és és azt várjuk el Európától, hogy a gyalogos közlekedést és a biciklis közlekedést támogassa, akkor itt nekünk is tennünk kell valamit. Nos, most haladunk tovább, és aztán jövünk majd vissza a módosító indítványokkal, amik kompromisszumokat fognak tartalmazni. Kostesz úrral együtt pedig folyamatosan tájékoztatjuk Önöket a dolgok állásáról. Köszönöm szépen! Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, az árnyék előadóknak, és sok sikert kívánok a munkájukhoz. Rendben, akkor áttérünk a következő napi rendi pont útunkra, a fenntartható városi mobilitásra. Karima Delli, az illetékes előadó, neki adom meg a szót. Merci, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Amikor a mobilitásról beszélünk, akkor azt kell látnunk, hogy ez nem önmagában vett cél, hanem minden állampolgár joga. Látjuk, hogy az európaiak mintegy 80%-a hamarosan városban fog élni, tehát nagyon fontos, hogy a mobilitáshoz mindenki hozzáférjen, a, a csökkentett mozgásképességűek is. Fontos, hogy eljussanak az emberek az iskolába, a munkahelyre, a, hozzáférjenek a kultúrához, a szabadidős tevékenységekhez és az egészségügyi ellátáshoz. A városi mobilitást ugyanakkor gyakran korlátként éljük meg, és azt látjuk, hogy szinte börtönlakók vagyunk. Ez nem egy választott mobilitás, hanem egy elszenvedett mobilitás. Ez szinte abszurd, hiszen azt látjuk, hogy a városi közlekedés 50%-a nem haladja meg az 5 kilométernél hosszabb utakat, ezért ez a jelentés arra vállalkozik, hogy újra orientálja a városi mobilitást, ezt a fenntartató közlekedési módok felé terelje, hogy szembenézzünk századunk kihívásaival. Nézzük, hogy melyek ezek a kihívások. Először is ott van az éghajlati vészhelyzet, a mezőgazdaság és az ipar csökkentett az üvegházhatású gázok kibocsátását, azonban a közlekedési ágazat 1990-hez képest ezt 30%-kal növelte, és itt főleg a közúti közlekedés a felelős fontos prioritás, hogy megfordítsuk ezt a tendenciát, hogyha valóban el akarjuk érni a célunkat, a 2030-as célkitűzésünket. Aztán ott van az egészségügyi vészhelyzet, hiszen egy óriási szennyezettségi csúcs értékeket látunk minden évben. 400 ezer korai haláleset tudható be az apró részecskéknek, amelyeket a gépjárművek bocsátanak ki. Az Európai Unió, illetve a tagállamok felelősséget kell, hogy vállaljanak, hiszen elfogyott az időnk, még az ENSZ is rámutatott arra, hogy a gépjármű, gépjármű közlekedés lesz az első számú halálozási ok 2050-re. Tehát fontos, hogy elébe menjünk a dolgoknak. Aztán a harmadik nagy kihívás az úthasználók élete. Hiszen a mobilitás a gépjármű közlekedésre épül, azt látjuk azonban, hogy a halálesetek 38%-a a városi balesetekből adódik, és ahogyan hallottuk, túlságosan sokan a jövedelmük, illetve az idejük nagy részét a közlekedésre kell, hogy áldozza, pedig vannak, akik ezt nem engedhetik meg maguknak, illetve nincs hozzáférésük a, a közlekedési lehetőségekre. 8 millióan például Franciaországban nem fér hozzá a fenntartható közlekedéshez, illetve a városi közlekedéshez. Ez azt jelenti, hogy a maga a mobilitás is egy, egy olyan áru lesz, amelyhez nehéz hozzáférni. Fontos tehát, hogy változtassunk ezen, fenntartható fejlődést kell kialakítani, és a szociális hatásokat, a környezetvédelmi, gazdasági hatásokat föl kell tárni, valamint a jelenlegi generáció és a jövő generációinak szükségleteit kell megvizsgálni, felmérni. Tehát ebben a jelentésben szeretnénk kialakítani azt a világot, amelyet 5-10-15-20 év múlva látni szeretnénk. Így lehet előre gondolkodni a közlekedési politikában. Ez azt jelenti, hogy az Európai Uniónak nagyra törő célokat kell kitűznie maga elé, a helyi közösségeknek, illetve a tagállamoknak az energiai, energiahatékonyságot kell a középpontba állítani a városi közlekedés terén, és azt javaslom, hogy minél gyorsabban egy jogalkotási javaslattal uh, rukkoljon elő a bizottság, ami uh, éghajlat közlekedés csomag legyen, így az hatású gázok kibocsátását uh, nagymértékben csökkentenünk kell, és uh, a városi központokban uh, ki kellene iktatni a dízelautók használatát, illetve fokozatosan csökkenteni azt, valamint a benzinüzemű autók számát 2030-ig is fokozatosan csökkenteni kellene. Ezen kívül nagyon fontos, hogy a nem foszilis energia eh, jelentős részét a városi mobilitás szolgálatába állítsuk és csökkentsük az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ezért prioritásokat kell felállítani a tiszta közlekedés területén, gondolok itt a, a villamosokra, a kerékpározásra, illetve a tömegközlekedésre, és ezért azt javaslom, hogy meg kellene kétszerezni a kerékpárok használatát 2000 2025-ig, illetve meg kellene duplázni 2030-ig a tömegközlekedési hálózat kapacitását és igénybevételét. Ezért, enne azért, hogy fenntartható városi mobilitást hozzunk létre. A városi mobilitást megfelelően kell finanszírozni, és ez azt is jelenti, hogy az állampolgárot kell, állampolgárokat kell a mobilitási tervek középpontjába állítani, konzultálni kell velük, és így lehet elérni az üvegházhatási gázokkal kapcsolatos célkitűzéseinket, illetve a balesetek számának csökkentését. Aztán ott van az utazások sebessége, erről is elmélyült vitát kell folytatni. Ezért fel kellene hívni a tagállamok figyelmét és a helyi hatóságok figyelmét arra, hogy 2020-ig vezessenek be új 30 km per órás sebességkorlátozást. A közúti halálos balesetek és sérülések számának visszaszorítására Tehát nagyon fontos az, hogy megint csak a fenntarthatóságot állítsuk a középpontba, és a megfelelően használjuk az elektromos autókat, a, a, a hibrid gépjárműveket, buszokat, illetve a kerékpárokat is, és ahhoz, hogy megvalósuljon a fenntartható városi mobilitás, beruházásra, finanszírozásra van szükség, ez az egésznek a kulcsa. Méghozzá minőségi beruházásokra van szükség, hiszen általános közérdekű szolgáltatásról van szó. Túlságosan sok állam esetében drága és hiányos az infrastruktúra, ezért azt javaslom ennek orvoslására, hogy az Euróvinyetből származó bevételek 50%-át a városi mobilitás javítására, a városi útdiaknak pedig 75%-át a városi közlekedési infrastruktúra karbantartására és fejlesztésére fordítsák. Illetve felhívom az Európai Bizottságot figyelmét arra, hogy az EMOGA, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz és a kohéziós alapok 20%-át fenntartható városi mobilitási projektekre különítse el. Illetve számítok az Európai Bizottságra abban is, hogy támogassa a kutatási keretprogramot, illetve az Európai Stratégiai Beruházási Alap révén támogassa a városi közlekedést érintő kutatási és innovációs projekteket. Ma beszéltünk a Juncker tervről, és köszönettel tartozom az ezzel kapcsolatos, a jelen, ezzel kapcsolatos jelentéstevőknek a városi mobilitás aspektusának érvényesítéséért. Szerintem egy olyan jelentésről van szó, amely közelebb hozhat bennünket az állampolgárokhoz, hiszen a mobilitásra mindenkinek szüksége van. Ez egy konkrétum, kézzelfogható dolog. Ezek azok a projektek, amelyek összekapcsolhatják az európai állampolgárokat az európai projektekkel. És a jelentés végleges szövege természetesen majd az árnyékjelentéstevőkkel együttes munkának az eredménye lesz. Egy olyan jelentést kell kialakítanunk, amely nem csak, hogy megfelel az adott szektor igényeinek és elvárásainak, hanem azt is szeretném, hogy ez a jelentő, jelentés az állampolgárok elvárásainak megfeleljen. Ez a célom, és enne, ezért előre is köszönöm a megjegyzéseiket, illetve a hozzászólásaikat. Köszönöm szépen. Claudia Schmidt, Izabella de Monta, Péter Lukaszewska, Dieter Koch, Krisztina és én jelentkeztünk előadóként hozzászólásra. Okay, dann ist die Liste geschlossen, dann kommt jetzt Henna Wirkun. Akkor lezártuk a listát, Henna Virkun kap szót. Yes, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan a jelentéstevő említette, az urbanizáció globális eh, trend, amely fontos problémává emeli a városi közlekedést. Együtt dolgoztunk a jelentéstevővel ezen a jelentésen, és már korábban is. A mi frakciónk véleményét nem igazán látom viszont egyelőre ebben a jelentés tervezetben. Nagyon sok olyan kérdés van, amivel nem tudok egyetérteni. Például az a lehetőség, hogy ingyenes legyen a tömegközlekedés, vagy hogy kitiltsák az autókat a városokból, és az hasonló elképzelései. De úgy gondolom, hogy tovább kell dolgoznunk közösen, és végül remélem, hogy megállapodásra jutunk, és a végső jelentés már elfogadható lesz. Három dolgot szeretnék kiemelni, amit szeretnék viszont látni a végleges jelentésben. Először is a várostervezés szerepe. Reméltünk abban, hogy a földfelhasználás megtervezésének a szerepét jobban kiemeli ez a jelentés a földfelhasználás tervezése nagyon fontos az ökenementes szolgáltatási hálózatok kiépítésében. Tudjuk, hogy ezek a megoldások, amelyeket a tervezési folyamatban készítenek ebben a szakaszban, nagyon tartósak a közlekedés biztonságára, nagyságrendjére és megoszlására, illetve a modalitások felhasználásra tartós hatással vannak. A jelentéstevő beszél a gyaloglásról és a kerékpározásról, hogyha a tervezés korai szakaszában figyelembe veszik ezeket a közlekedési módokat, akkor valószínűbb, hogy ezek valós lehetőséget jelentenek majd a felhasználók számára. A kerékpározás, a gyaloglás esetében ettől még nem fogjuk elfelejteni az autókat, hiszen a jövőben is szükség lesz autókra. Még egy dolgot szeretnék említeni, az innovatív és intelligens technológiákat. Az intelligens közlekedési megoldásokkal a közlekedési szolgáltatások gazdaságosabbak, biztonságosabbak és környezetbarátabbak lesznek. Az információkat megkapják az utasok valós időben a közlekedési feltételekről, és ezt hatékonyabban fel lehet használni. A mobilitási problémákat új infrastruktúra kiépítésével nem lehet megoldani, több infrastruktúrára is szükség van, de az is fontos, hogy megpróbáljuk a meglévő infrastruktúrákat bölcsebben kihasználni a jövőben. Együttműködésre van szükség, szoros együttműködés a különböző szereplők között, és arra is szükség van, hogy a szolgálatok, szolgáltatások interoperábilisak legyenek az üzemanyagok felhasználása tekintetében alacsony kibocsátású üzemanyagokra van szükség, de technológia semleges módon, mivel már most nagyon sok lehetőségünk van az alacsony kibocsátású üzemanyagok használatára, tehát a technológia semlegességre nagy szükség van. Ami a mobilitás innovatív formáira való hivatkozást illeti. Ez is hasznos lehet. Az új technológiák lehetővé teszik a felhasználónak, hogy fejlesztőként is proaktívabb szerepet játszon, és hogy aktív a felhasználó legyen a rendszerben. Az adatinfrastruktúra és a fizikai közlekedési infrastruktúra egységben képzi, képezi majd a platformokat a mobilitási szolgáltatások számára, tehát mi támogatjuk a digitalizálás szerepét, ennek sok eh, kedvező hatása lehet a városi közlekedésre ezen a területen. Elnök úr, jelentéstevő, ezt a három pontot szerettem volna most felvetni. Úgy vélem, eh, több módosítót is benyújtunk majd, és remélem, hogy utána folytatni tudjuk eh, az eszmecserét, remélhetőleg találunk majd közös megoldást végső soron. Köszönöm, Lucy Anderson. Thank you, Chair, and... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm mindenkinek, aki dolgozott ezen a jelentésen. Kiváló tapasztalat volt Kiri Modellivel együtt dolgozni, és az árnyék jelentéstevőkkel, szocialista kollégáimat is beleértve, és egyértelművé vált, hogy mennyire nagy hangsúlyt kell helyezni, és a bizottság hangsúlyt is helyez arra, hogy az városi mobilitással kapcsolatosan tényleg történjen valami. Nagyon hosszú ideje beszélünk erről, és Karim nagyon is helyesen érvelt. Kulcsfontosságú kérdés a beruházások kérdése, illetve a ö, beruházások nagy hiánya ezen a területen számunkra. Ez kulcsfontosságú aspektus, ami ebben a jelentésben megnyilvánul. A bizottság tanulmányai is rámutatnak, hogy ez mennyire lényeges. 2014-en túl. Hogyha csak működési támogatásokban gondolkozunk, 25 milliárd eurót fordítunk erre Európa egészében, ami tükrözi egyébként annak a vitának az érveit is, amit az FC-vel és a CEF-fel kapcsolatosan folytattunk, és ezek fontosságával. Az EU GDP-nek 80%-át városokban állítják elő, és a lakosság 80%-a városokban él majd hamarosan a, az éghajlát változás kérdései miatt, amelyekre rámutat a jelentéstevő, és persze erre majd a klímaváltozási jelentése kapcsolatosan megint kitérünk. A, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása fokozódik a közlekedésben. A kibocsátások 25%-a a városi közlekedésből származik. A városok helyzetét tehát nem szabad figyelmen kívül hagyni. Amikor az EPP azt mondta, hogy nem eléggé autóellenes a megközelítés, nem lehet arról megfeledkezni, hogy mi az összefüggés a klímaváltozás és az autóhasználat között és egyéb jármű használat között illetve az egészségügyi szempontokat is figyelembe kell venni, nagyon örültem, hogy ezeket is eh, hangsúlyozta a vélemény, például a levegőszennyezés kérdését. Aztán vannak más kérdések is, mint a közúti biztonság, a fogyatékkal élők, a gyalogosok jogai lehet, hogy nem ebben a hierarchiában ilyen rugalmatlanul fogalmaztunk volna, de az általános megközelítéssel egyetértünk, hogy a gyaloglást, kerékpározást részesítsük előnyben, de nem tudom, hogy pont így fogalmaznék-e, mint ahogyan a tervezet, ezt azért említettem volna. És amit meg kell erősíteni a jelentésben, az a közúti biztonsággal kapcsolatos szempontok érvényesülése Az európaiak 73%-a beszél arról, hogy a biztonság nehézséget jelent a városokban. Tudjuk, hogy a nagy gép járművek gyakran e, ugyanazon az útfelszínen közlekednek, mint a kerékpárosok, és ez valódi probléma. Erről nem feledkezhetünk meg a jelentés összefüggésében. Az SND szempontjából többet szeretnénk hallani a módosítóinkból, majd ezt érvényesítjük is, a foglalkoztatásról, az inkluzivitásról, a társadalmi párbeszédről, a munkaerőre való hatások feszegetésén, és a Arról is szeretnénk beszélni, hogy a tömegközlekedés és az ebben dolgozók milyen fontosak a városok élete szempontjából. 1,2 millió munkahely Európában a városi tömegközlekedéshez kapcsolódik. És most visszatérek oda, amit Claudia mondott a szociális dimenzióról integrációra is van szükség, ezeket a szempontokat is be kell építeni. Egyetértek a föld felhasználással kapcsolatos megjegyzéssel, és ez tényleg nagyon lényeges, amikor városi mobilitásról beszélünk, hogy nagyon körültekintőek legyünk a föld felhasználással kapcsolatosan. Az intelligens technológiák és sokat jelenthetnek, de nem szabad becsapnunk magunkat, az intelligens technológia nem lesz mindenre válasz. Tervezés nélkül, beruházások nélkül nem történik semmi, nem jelenték ezek a megoldások a teljes helyzet rendezését. Egyetértek azzal, amit a jelentéstevő mondott a fenntartható áruszállításról, és figyelembe véve, hogy annyira eltérőek egymástól a városok, a régiók bizottsága emellett sokszor érvelt, Észak-Európa, Dél-Európa, Kelet és Nyugat-Európa városai más és más problémákkal küzdködnek. Nyilván egyetlen jelentésben nem vehetünk mindent figyelembe, a városok terjeszkedésének problémája egyre nehezebbé teszi, hogy inkluzív, befogadó közlekedési hálózatokat alkossunk, hiszen a szegénység, a befogadás kérdéseit is figyelembe kell venni, a szegények és a gazdagok között feszülő szakadékot. A kollégáim bizonyára majd ki akarják mindezt egészíteni más érvekkel, és én ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Ezen Pozonovszki a következő hozzászól. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani előadó asszonynak a jelentéséért. A le, harmadik legnagyobb cseváros főpolgármestereként és tartományi elnökként 16 éves tapasztalatom van a városi mobilitás kérdésével kapcsolatban. A jelentés nagyon sok fontos pontot tartalmaz, Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy alapvetően realisztikusaknak kell maradnunk, mert vannak olyan pontok, amelyek véleményem szerint túl messze mennek. Túlságosan előre akarnak ugrani az időben. Nem tudhatjuk, hogy mi lesz majd 30 év múlva. A technológiák túl gyorsan fejlődnek, változnak ahhoz, hogy meg tudjuk becsülni, mi lesz majd akkor. Egy dolgot szeretnénk leszögezni. Minden egyes városnak, minden egyes régiónak sajátos feltételei vannak, ami az ő földrajzi, éghajlati és egyéb adottságaiból adódik. Tehát itt nem lehet generál szószal leönteni Európát, e, sajátos megoldásokra van szükségünk, és ezt nyilván a szubszidiatás elmélet tiszteletben tartása fogja majd lehetővé tenni. Nem lehet itt egy generál megoldást felkínálni, ezt hosszú, sok éves tapasztalat alapján mondom, hiszen, mint mondtam, polgármester voltam. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy jó lenne megtiltani a gépjármű közlekedést hosszú távon sem lenne ez jó oldat, hosszú távon sem lenne ez jó ötlet, mert hát a technológia addig még nagyon sokat fejlődhet. És az sem feltétlen észszerű, hogy folyamatosan a gyalogos utak és utak fontosságát hangsúlyozzuk. Nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sok pénzt fektettünk be a bicikli utakba, annak ellenére, hogy azokat aztán később nem használták. Tehát észszerűen és a konkrét helyi viszonyok, a városi körülmények ismeretében kell bicikliutakat építeni. Amit én hangsúlyoznék, amit fontosnak tartanék, az a technológiai semlegesség. A villam, villamos áramhajtású autók eh, mellett mindenképpen pálcát törnék, ezeknek mindenképpen van értelme, még akkor is, hogyha az elektromos autók másodlagos jelentőségűek. Fontos, hogy a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúrát fejlesszük, azonban ez nagyon bonyolult, és a városokban sokszor nem is megoldható, az agglomerációs területeken pedig pláne nem. Úgyhogy fontos az alternatív megoldásokat is figyelembe vegyük, ezt a más árnyék előadó is elmondta. Így például a hidrogénhajtású gépkocsikat, a hibrid gépkocsikat vagy, vagy éppenséggel a gázhajtást. Ezek alternatív üzemanyagok, amik hasznosak lehetnek. Egyet értek az előadóval abban, hogy ezekről mindenképpen érdemes elgondolkodni. A városi mobilitás keretében új projekteket kell támogatni, De nem támogatom az e-markingot, mert ez ahhoz vezethet csak, hogy pénzeket ölünk egy egyébként nem nagyon használt megoldásba. Úgyhogy ennek fényében fogok módosító indítványokat is beadni, és már előre örülök az előadóval folytatandó együttműködésnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Matthijs von Miltenburg kapszolt. Köszönöm szépen. Hollandul fogok szólni, hiszen Hollandiában naponta biciklisek milliói mennek munkába a holland városokban. Köszönöm az előadó előfeszítéseit. Úgy gondolom, hogy azt a szándékot mindenképpen osztanunk kell, hogy egy fenntartható városi mobilitást kell kialakítanunk, erről van itt ugyanis szó. Ugyanakkor bizonyos dolgokban eltér a véleményünk. Én bizonyos helyeken kritikus, kritikus hangot ütnék meg. Gyakran hallottuk a vitában a szubszidiaritás szót. Úgy gondolom, hogy nem egyszerű fel az a szubszidiaritást eh, figyelembe venni az előadónak, de itt mindenképpen egyensúlyozni kell egyfajta kötéltáncosként az európai és a szubszidiaritás hatája alá eső szint között. Néhány megjegyzés ami a feltartható városi mobilitást illeti. Ez nagyon fontos, de ne felejtsük el, hogy ez nem egy önmagáért való cél. Ez nem egy öncélú dolog. Nézzük meg, hogy hogyan tudjuk ezt finanszírozni, ami a városokban igencsak nehéz. Egész egyszerűen azért, mert az illetékességek a különböző adminisztrációs szintek között, különbözőképpen vannak elosztva, és különböző modellek vannak Európában, érvényben. Úgyhogy egy város sok esetben nem maga dönt a tömegközlekedési megoldásokra a saját hazámban, Hollandiában. A regionális, tehát a provinciális igazgatásnak a hatáskörébe tartozik a tömegközlekedés szervezés, és nem a helyi, a városi hatáskörbe. Fontos nyilvánvalóan a fenntartható mobilitás, erre mindenképpen európai forrásokat kell fordítani, de megfelelő szinten kell ezt szabályozni és, és, és végrehajtani. Ez a legfontosabb megjegyzésem. A másik megjegyzésem pedig a városi mobilitásnak az európai összekapcsolódási eszköz keretében való finanszírozására és a TEN hálózatba való bekapcsolására vonatkozik. ma azt hallottuk, hogy lehetőség szerint kompromisszum fog létrejönni az EFSZ-vel kapcsolatban, és akkor még több pénzt, még több tervet tudunk majd kivenni az európai összekapcsolódási eszközből erre a célra, ami engem illet, számomra nagyon fontosak ezek a nagy európai infrastruktúrális összeköttetések, és hogyha ezekkel a városi mobilitási projekteket is támogatni tudjuk, az nagyon jó. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentben a jelentés tevőként talán kevesebbet gondolunk a belvízi közlekedésre, a kompokra és egyebekre, ezekre is foglalkozni kell. És úgy gondolom, hogy mindenképpen el kell tekintenünk attól, hogy a tömegközlekedés használatát kötelezővé tegyük, el kell tekintenünk a megengedett sebesség csökkentésétől is, ami engem illet, én nem támogatom a, egy, a generál megoldásokat mindenki számára. Pozitív van kell használnunk a tömegközlekedési lehetőségeket, akinek szüksége van a tömegközlekedési lehetőségekre, azok használják. Itt a saját városomban, Hollandiában mindenki támogatja a biciklis közlekedést, nagyon jó, hogyha ezt finanszírozzák, az is prima, hogyha sokan támogatják ezt, de nagyon fontos, hogy e, ez, ez önkéntesen választható maradjon. És az is nagyon fontos, hogy minél többet tömegközlekedést válasszák. Tehát stimulálni, ösztönözni kell ezeket a közlekedési e, módeket, de nem szabad, hogy egy szigorú hierarchiát e, rakjunk rá erre a rendszeretet intelligens megoldásokat kell a városi tömegközlekedésben dolgozni. Az intelligens közlekedési rendszerek, ami intelligens közlekedési rendszerek, ami az ETS rövidítéssel van most lerövidítve, az jövőben adott esetben az intelligens közlekedési rendszerek és okos városok kifejezése kellene, hogy módosuljon. Tehát én mindenképpen támogatom az intelligens közlekedési megoldásokat, erre fordítsunk európai pénzt, és a Horizon 2020-nak a kiüresítésével én elégedetlen vagyok, hiszen hogy ez van benne a Juncker tervben. Úgy gondolom, hogy ez feladatot ad számunkra az Európai Parlament számára is, meg Aztán itt támogatni kell azokat a kutatási projekteket is, amelyek az egymással kommunikáló járművekre vonatkoznak, amelyek a városi infrastruktúra fejlesztésére vonatkoznak, és a, és a villamos meghajtású autók fejlesztésére. Én mindenképpen módosító indítványokat fog beterjeszteni, hogy ezek a dolgok, ezek a konkrét dolgok ténylegesen bele tudjanak kerülni a jelentésbe. Tehát az intelligens megoldás számomra azt jelenti, hogy, hogy a városban mindenki a neki megfelelő közlekedési módot választhatja. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia raport. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet mondani Deli asszonynak a jelentésért itt a parlamentben mostan, most már tényleg el kell gondolkodnunk azon, és különösen itt a szakbizottságban el kell gondolkoznunk azon, hogy ezzel a jelentéssel egy olyan dokumentumot fogadunk el, amely nem csak tilalomfákat állít föl, korlátoz, hanem a jelenlegi megoldások mellett alternatívákat is kínál. A helyi tömegközlekedés fejlődéséhez, a jegykezelési rendszerek fejlődéséhez hozzájárul, és nem csak az autóvezetők, az autóhasználók szemszögéből nézi e, a dolgokat. Tehát bátorítólag kell cselekednünk. Nyilvánvaló, hogy a levegő szennyezés és a levegő tisztaságának a kérdése, ez egy fontos kérdés, de hogy hogyan tudunk kiegyensúlyozott megközelítésmódot kialakítani ebben a kérdésben, azt én még nem látom. az Európán belüli várostervezést segíteni kell, és segíteni kell valamennyi közigazgatási szintet a városi mobilitás fejlesztésében. fontos, hogy bátorítóak legyünk, pozitívan gondolkodjunk, és akkor sokkal hamarabb találunk megoldásokat, mintha restriktív módon, tilalomfák felállításával cselekszünk csak. Én azt várnám el, hogy ebben a jelentésben ez a szellemiség jelenjen meg, és megjelenne, hogy hogyan lehetne az európai rendszereket úgy fejleszteni, hogy az emberek nem kényszerülnek már a saját gépjárművük használatára, és hogyan tudunk, az is kérdés, hogy hogyan, tudjuk, hogyan tudunk olyan befolyást gyakorolni, hogy az emberek mobilitással kapcsolatos igényei, azok csökkennek. Hát nem kell mindig úton lenni. Figyelembe kellene venni azt is, hogy Európa szerte különböző városok, régiók vannak, amelyek személyre szabott megoldásokat igényelnek. Nagyon remélem, hogy a jelentés tevővel és az árnyék előadókkal együtt olyan megoldást fogunk tudni kidolgozni, amely amely a jövőben mutató. Köszönöm szépen, bizonyára tudja, hogy eh, én magam is gépkocsi vezető vagyok, és egy eh, ritkán lakott eh, térségből érkeztem. Nincs olyan sok alternatívája a közúti közlekedésnek nálunk. Svédországban van egy olyan elképzelés, hogy a vasúti közlekedést kell előtérbe helyezni, de gyakorlati okokból az áruszállítás tekintetében nem mindig kivételezhető ez a lehetőség. Arról beszélünk, hogy 50 tonnás az átlag rakomány. Gyakorlati szempontból egy ekkora rakományt hogyan lehet teherszállító buszokra vagy a vasútra átrakodni. Gyakorlatilag kell tehát gondolkodni, és természetesen előnyben kell részesíteni az ambícióinkat, de a valóságot sem szabad szem előtt tévesztenünk, hiszen nagyon fontos további kutatást végezni alternatív üzemanyagok területén, amelyek a közúton lehetővé teszik az áruszállítást, anélkül, hogy további terhet jelentenének a környezet számára. Elképzelhető, hogy megállapodásra jutunk a sűrű forgalom enyhítésére nézve, például az áruszállítás inkább éjszaka folyhatna, a kerékpározás nagyon jó elképzelés, de szeretném a gyakor, egy gyakorlati példával érzékeltetni ennek a nehézségét. Amikor mínusz 10 fok van télen és 10 centi mély a hó Svédországban, akkor elképzelhetik, hát hogy milyen bonyodalmas kerékpározni. A kerékpárosok nagyon kiszolgáltatottak, hogyha nem külön kerékpárúton közlekednek. Ezen mind el kell gondolkodni, az alternatív üzemanyagokon, a biogázban gondolkodhatunk jelen pillanatban, a, buszok ezt már használják, és Svédországban nyáron nagy a kerékpárforgalom, de hát az éghajlat miatt gyakorlati okokból télen ez már sokkal kevésbé kivitelezhető. kutatásra is szükség van a jövőben, legalább arra lehetőséget kell teremteni, hogy megpróbáljuk a városokat, a városi térségeket elektromos közlekedés felhasználásával élhetőbbé tenni. Ehhez kutatásra van szükség. Beszélünk a teherautókról, a gépjárművekről, a városokban a közlekedés sűrűségéről, de az is nagyon fontos, hogy az áramelőállítás környezetbarás legyen, hiszen jelen pillanatban még nagyon sok a széntüzelésű erőmű. Itt is kutatásra van tehát szükség, vagyis hogy az áramfejlesztés környezetbarátabbá váljon. Danke sehr. Da wir in Zeitnot sind, muss ich leider die Zeiten jetzt auf zwei Minuten. Köszönöm szépen, kezdünk kifutni az időből, ezért egy kicsit korlátozni kell, két percre a felszólalási időt. Claudia Schmidt. Köszönöm szépen, megpróbálom rövidre fogni. Először is köszönöm szépen a jelentést. Szerintem nagyon sok fontos dolgot megemlítettünk. A éghajlattal, ki, éghajlattal kapcsolatos célkitűzések, statisztikák, a fenntartatósággal kapcsolatos célkitűzések és statisztikák, valamint az európai ö, kerékpározási hálózat. Ausztri- Ausztriából ö, jöttem, egy olyan városból, amely az egyik legtisztább város Európában, Salzburgból. Előtérbe helyezzük a kerékpározást, rengeteg kerékpárutat építettünk, illetve vannak találkozópontok, vannak gyalogos soknak szánt területek, az elektromobilitást is megpróbáljuk föllendíteni az üzleti, üzlettel, illetve az üzleti vállalkozásokkal karöltve. Salzburgi lakos vagyok, ahogy mondtam, és nagyon jól látom a jelentés kapcsán, hogy esetleg a mobilitás hiányossága nekem is gondot okozhat. Nem szabad, hogy feltartott mutató újjal járjunk körben. Számomra ez a legfontosabb kritika, amit a jelentéssel kapcsolatban elmondanék. De ne csak üres szavak legyenek, hanem érdemi javaslatok is legyenek. Úgy gondolom, hogy a tagállamoknak a feladata, azon belül is a városoknak, a régióknak a feladata, hogy a fenntartható közlekedéssel kapcsolatos felelősséget felvállalják. Amiről még szó volt, azok az olyan történetek, hogy a hogy hogyan lehetne támogatni az autók sebességével kapcsolatos 30-as korlátozást, hát erről szó se lehet. Úgy gondolom, hogy a városokban nem tudunk ezzel mit kezdeni. A városok fogják megadni nekünk az információkat, arra, hogy mi lenne az észszerű sebességkorlátozás, és nem a bizottság fogja tudja, eldö- fog, tudja majd eldönteni, hogy mi lenne itt a helyes sebességkorlátozás, vagy helyes gépjármű mennyiség, hát nem szabad itt ilyen feltartott mutató újra körbejárni. Köszönöm szépen, Izabella, de mond. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm. Köszönetet szeretnék én is mondani az előadónak és az árnyék előadónak is, akik véleményem szerint nagyon pozitív munkát végeztek és figyelembe vették a szociális és környezetvédelmi szempontokat is. Ugyanakkor van egy pont, ahol óvatosan kell eljárnunk, hogy objektívek maradjunk, és az egészet megfelelően lássuk. Itt van például a gépjárműveknek a kérdése. Úgy gondolom, hogy nem szabad az ördögtől való dolognak tekinteni a gépjárműveket. De az biztos, hogy a városi mobilitás keretében új megközelítés módokra van szükség. Nem elég az, hogyha elég parkolóhelyet alakítunk ki, ahhoz, hogy 20%-kal csökkenjen a széndiokszid kibocsátás, 18%-kal kell csökkenteni a gépjármű közlekedést is. De hát azt is látni kell, hogy miért áll ennyi autó a dugóban, miért használnak ennyien autót, hogy néznek ki az infrastruktúrák, amik ehhez vezettek, hogy ennyien használnak autót, mik az okok, mi van a parkolóhelyekkel, mi van a kibocsátásokkal, mi van a dízel üzemanyaggal? Itt megrázó értékek vannak, hogyha összehasonlítjuk a üzemű gépjárművek kibocsátását a benzin üzemű gépjárművek kibocsátásával. Aztán gondoljunk az agglomerációs területekre miért van az, hogy sokan kiköltöznek az agglomerációba a városból, és folyamatosan ingáznak? Itt aztán szó volt az intelligens közlekedési rendszerekről is. Freiburg, itt egy kitűnő példa, mint környezetbarát város, az ő példájuk ösztönzőleg hathat másokra. Talán egy kézikönyvet is összeállíthatnánk, hogyan kell kinézni egy intelligens városnak, és olyan megoldásokat kellene tekintenünk, amik a közlekedésben előrelépést hoztak. Köszönöm szépen Lukasevka kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, szeretnék Deli asszonynak gratulálni, mert az ő jelentése nagyon fontos szempontokhoz szól hozzá, a környezetvédelemhez, a kibocsátás csökkentéshez. És én tisztelem az ő kompromisszumkészségét is, ugyanakkor nagyon sok javaslatával nem értek egyet, különösen, ami a tilalmakat illeti, és a különböző korlátozásokat. Úgy gondolom, hogy itt arra kell gondolnunk, hogy nem csak a saját véleményét, álláspontját kell védeni, hanem a mások véleményét is tiszteletben kell tartani. Ez hozza majd a kiegyensúlyozott megoldást. Tehát legyünk észszerűek, nézzük, hogy mik a lehetőségeink, és a dolog tárgyának az összetettségét, komplexitását is vegyük figyelembe. A európai városok nagyon-nagyon fejlettek már, de meg kell, hogy nézzük az elkövetkező 10-15-20 évben, hogyan fognak kinézni. Nem szabad, hogy itt, itt, itt kötelezettségeket fogalmazzunk meg, anélkül, hogy látnánk az oda, oda elvezető utat. Tehát azt is nézzük meg, hogy hogyan tudjuk mondjuk a kibocsátást csökkenteni, ne csak írjuk elő, hogy csökkenteni kell hogyan tudjuk az emberek egészségi állapotát, életkörülményeit javítani. Ehhez objektív tanulmányokra van szükség. Fontos, hogy konzultáljunk a városoknak a polgármesterével, bevonjuk őket a folyamatba, hiszen hogyha ők ellenünk helyezkednek, ellenünk sorakoznak fel, akkor a legjobb szándékunk is kudarcot fog vallani néhány héttel ezelőtt Londonban nagyon súlyos volt a légszennyezés, és a londoni polgármester azt mondta, hogy hogy az emberek rakják le néhány napra az autót. Ő nem ért konkrét javaslata, hogy a jövőben hogyan lehet az ilyen helyzeteket elkerülni, hanem egy egyszeri megoldással ér. De hát ez nem csak Londonra igaz, hanem vannak más városok is, ahol ugyanez a helyzet. Remélem, hogy a jelentés végül jó kompromisszumokat fog tartalmazni, és nem csak egy egy tilalomfa lesz, amivel vágjuk a polgárokat. Dieter Koch. Köszönöm Dieter Koch kapszót. Deli asszony, én is köszönetet mondok önnek a jelentés tervezethez. Nagyon sok mindent támogatni tudok belőle, ugyanakkor az idő szűkössége okán csak bizonyos pontokra térnék ki, amelyek szerintem hiányoznak, és amelyeket módosító indítványok keretében adott esetben szóvá teszek itt van a multimodális integrált eh, jegykezelési rendszer kérdése, ezekre a városban szükség, erre a városokban szükség van, aztán itt van intelligens közlekedési rendszerek kérdése. Ehhez nem csak járművekre, hanem infrastruktúrális szükségünk van, és természetesen a polgárok eh, élethosszígtartó tanulására, hogyha ők ugyanis elutasítják ezt a lehetőséget, nem használják, akkor aztán akármit tehetünk, a cigánykereket is hányhatunk, nem fog változni a helyzet. Mi vagyunk a közlekedés és idegenforgalmi bizottság, ezért fontos, hogy a, a lakókocsik megfelelő városi lehetőségeivel és a turista buszoknak a városi közlekedésével is foglalkozzunk. Köszönöm szépen először is Karimának, illetve az árnyék jelentéstevőknek köszönettel tartozom. a jelentésben szereplő gondolatokért, annak az orientációjáért, ez rendkívül fontos. Nagyon gyorsan egy nagyon fontos gondolatra szeretnék rámutatni, ez pedig a hozzáférés fontossága, illetve a fenntarthatóság, illetve a szociális aspektusok. Fontos, hogy környezetvédelmi egészségügyi aspektusai is vannak a fenntartható mobilitásnak, ott vannak a kohéziós, szociális és, és, és területi kohéziós kérdések. A hozzáférhetőség tehát mindenképpen rendkívül fontos a szociális területen is. Egyetértek Karimával abban, hogy a városi mobilitást össze kell kapcsolni a COP21-el, illetve a konferencián ö, létrejött megállapodásokkal összhangba kell hozni. Ezen kívül a bizottsághoz fordulva meg kell nézni, hogy ö, hogyan is alakul a jelenlegi helyzet az európai mobilitási platform kapcsán, 2013-ban született meg ez a csomag, tehát mi a helyzet vele, illetve második kérdés, az Európai Innovációs Partnerség, az, az intelligens városok és közösségek, ezen a területen mi a helyzet, mennyire látható ez a partnerség a helyszínen az, az adott szereplők számára. Köszönöm. Danke sehr auch für die Einhaltung der Zeit. Köszönöm az időkeret betartását is. Én magam is szólásra kívánnék emelkedni, nem azért, mert a városi mobilitást meg akarom állítani, hanem azért, mert a, vár, a károsanyag kibocsátásnak a 70%-ára közlekedés felelős a városokban. Mi történik? Senki sem akarja megtiltani az autókat, hanem azt akarjuk, hogy más közlekedési politika alakuljon ki. Hogyan valósítjuk ezt meg? nem akarjuk korlátozni a mobilitást. Van egy olyan tanulmány, amely azt mondja, hogy az elmúlt két-három évben semmi sem változott a mobilitási szokásainkon. Két-három szor hagyjuk el naponta a lakóhelyünket, csak a távolságok változtak. Egész egyszerűen arról van szó, hogy nem fog senki se tovább otthon maradni. A másik pont, rendkívül lehetőségeink vannak. Berlinben volt egy tanulmány, amely azt mondja, hogy át le, kargó bájkokra át lehetne helyezni a teherszállítás 50%-át, hát rendkívül lehetőség. Ami a beruházásokat illeti, van itt egy beruházás hiány, de hát ez arra is visszavezethető, hogy rossz dolgokba ruháztunk be. 25 évvel ezelőtt lebontották a falat, és ott úgy döntöttek, hogy jobban megéri 5, 5 kilométernyi föld alatti vonalat építeni, mint 120 kilométer mint 120 kilométernyi villamos, villamos vágányt. Szerintem ez nem volt jó döntés, még akkor is, hogyha azt mondták, hogy erre azért van szükség, mert így akkor az autóforgalmat nem akadályozzuk a felszínen. hogyan érjük el a 30 hektárra való korlátozást. Máshogy kell majd akkor a városokat, a város építészetileg kialakítani. Nem tudom, hogy Atlan, nem tudom, hogy ez hogy lesz lehetséges. Hát atlantai megoldásokat, ami egy 30-szor akkora város, mint, mint mondjuk Barcelona, nem lehet Barcelonába alkalmazni. Ami a szubszidiaritást illeti, hogyha az, e- a városok nem akarnak európai pénzt, akkor azt csinálnak, amit akarnak. De hát nem mondhatjuk azt itt Európában, hogy tessék, itt van a pénz, arra költitek, amire akarjátok, az intelligens célokra allokált pénz hülye projektekre költitek el. Nem. Nyilvánvalóan mm, folyamatosan nyomon kell kísérni, hogy mi történik az európai pénzekkel. Mi akarunk a továbbiakban is dönteni erről. És az utolsó az ki úr, kérem hallgasson ide, ugyanis ön volt az, aki azt mondta, hogy hogy rossz utakat építettünk Berlinben 25 évvel ezelőtt, 30, 100, 30 km per órás övezetén nyilvánították az utaknak a nagy részét. És akkor átértek az emberek a biciklire, mert azt mondták, hogy ez olcsó és hatékony közlekedési mód. Mindenképpen meg kell fontolni, hogy milyen irányba haladunk. Voltam egy téli kongresszuson, a télen ugyanúgy biciklivel közlekedtek, mint ahogy, mint ahogy nyáron biciklivel közlekedtek. És télen is reggel 8.30-kor egy jó kis biciklitúrát tartottunk, kitűnően ment a dolog. Kopcsinszka asszony kap szót a bizottságtól. Uh, good afternoon. Uh, Üdvözlök mindenkit, köszönöm elnök úr, és köszönöm, hogy szót kaptunk. Először is szeretném elmondani, hogy az előbb elhangzott vita pontosan jelzi, hogy a városok kérdése és a városi mobilitás kérdése olyas valami, ami mindenkinek közel áll a szívéhez. És ahogyan az előadó a jelentésében kifejtette, egyébként nagyra értékeljük ezt a jelentést, Dolgozunk el a városi mobilitáson, nagyon fontos célkitűzése ez a dekarbonizál innovációs törekvéseinknek, de a városi mobilitáson azért is dolgoznunk kell, mert a városi közlekedés kulcsfontosságú a városok fejlődése szempontjából. A városokban él a, az európai állampolgárok nagy többsége, és itt állítják elő az EU gdp ének döntő részét. Ezért biztosítani kell, hogy az életminőség javításának ezt a fontos szempontját, fontos elemét figyelembe vegyük, és részletesen megvizsgáljuk. Nem az első alkalom ez, hogy a bizottság ebben a szakbizottságban megjelenik a városi mobilitás tekintetében. Ezért szeretnék még egyszer köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hogy ennyire ékes szólóan támogatja, ennyire felemeli a hangját évek óta azon intézkedéseink mellett, amelyeket a városi mobilitás javítás érdekében hozunk. A jelentéstevő és többen mások is leszögezték, hogy minden szinten, az irányítás minden szintjén lépésekre van szükség. Ez olyas valami, amiben nagyon tisztán kell látnunk. Különböző lépésekre van szükség eh, ahhoz, hogy a városok javítani tudják a városi mobilitást. Ez fontos téma, és nem szabad magukra hagyni a városokat. Másféle tevékenységeket is eh, végezni kell, amik például eh, a polgármester felelőssége, a regionális, a nemzeti szint